Ladies and gentlemen, perhaps everybody could... Hölgyeim és uraim, talán mindenki elfog, elfoglalta már helyét, és megkérhetjük a tisztelt urakat és hölgyeket, hogy a kamerákat tegyék le, és szeretnénk elkezdeni a munkát. Még néhányan keresik a helyüket. Üdvözlöm ma, eset, ma este Andrus Ansép bizottság részére jelölt biztos jelölt, tehát a digitális piacért felelős biztos jelölt. Üdvözlöm az IMCO, az e, energia, belügyek, belbiztonság és a Kulturális és ö, Oktatási Bizottság tagjait is, csak úgy, mint a Belső Piaci Bizottság tagjait, amely természetesen e meghallgatásban a főbizottság. A bizottság célja, hogy lehetővé tegyük a a jelölteknek, hogy két képviselőt megválaszoljanak. Vajon a jelölt megfelel azon kritériumoknak, hogy a biztosi kollégium tagja legyen, illetve el tudja látni ráváró feladatokat. És az útmutatással egyhangulag a bizottságnak a jóváhagyással értékeli a biztos jelölt személyi függetlenségét és megfelelőségét illetve a kommunikációs képességeit is minősítik a meghallgatást megelőzően Andró Szanszép úr megválaszolta írásban a feltett kérdéseket, amelyet valamennyi képviselő is valamennyi hivatalos nyelven megkapott. A, kül, a termen kívül is sokan látják ezt a meghallgatást, miután webstreaminget is biztosítunk a meghallgatás ideje alatt. A biztos jelöltet felkérjük, hogy körülbelül 15 percben tegyen egy állásfoglalást, illetve 5 perce van zárszóra, a kettő között pedig 45 kérdést fog kapni a képviselőktől, 3 perc mindegyikre, 1 perc a kérdésre, 2 perc a válaszra, és mindenkitvel be fogom tartatni ezt az időkorlátot, amennyire csak tudom, ez fontos. Tolmácsolással történik, a meghallgatás 23 nyelvre van tolmácsolás, és valamennyi hozzászóló anyanyelvén szólhat hozzá. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a kitűnő tolmácsok vannak, de kérjük, hogy ne beszéljenek túl gyorsan. Egyébként a tolmácsoknak nagyon nehéz lesz a feladat, lehet a feladata, hogy olyan gyorsan tolmácsolják önöket, mint ahogy önök beszélnek.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 sarokkőnek tekintem a digitális egységes piac szempontjából, mert szükséges az internetbe való vetett bizalom és az elektronikus gazdaságba vetett bizalom. Bizalom nélkül egyszerűen nem kötöttem volna meg múlt decemberében Észország miniszterelnökéként a világ első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 ez jelenti azt, hogy biztosnak kell mindenkinek lennie abba, hogy a személyes adatai megvédésre kerülnek. A, els, támogatni fogom a az érintett biztos kollégámat és önökkel együtt, hogy véglegesíthessük az adatvédelmi szabályokat.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 Az internet segít leküzdeni a távolságot és az időt, tehát nem szabad, hogy az európaiak lehetőségei csorbuljanak, amikor eh, jelen szeretnének lenni Európa digitális, digitális eh, terében. 15%-át érinti a kiskereskedelemnek az internetes eh, kereskedelem,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 kiválóan beszélt az idő keretek betartása szempontjából, és remélem, hogy a képviselőtársak is követni fogják a példáját. András Schwab az első kérdező az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök asszony, Ansip kolléga, biztos jelölt úr, mint Észtország egykori miniszterelnöke, számos elektronikus kezdeményezést foganatosított annak idején az országában az erősebb elektronikus üzleti tevékenységek, illetve az elektronikus közigazgatás szerepét erősítendő. A kérdése maradt tényre vonatkozik, hogy ön most az Európai Bizottság tagjaként, ha megerősítésre kerül, egykori kollégáival fog szemben ülni, és a ciberszekuritás irányelvről beszélt. Nos, az Elmúlt héten a hivatalos tanácsülésen egyetlen miniszter sem volt hajlandó az ezzel foglalkozó témának az ülésre elutazni, és csak a hivatalnokok foglalkoznak ezzel a témával. Nos, ön meg tudja tenni, illetve mit akar tenni, hogy a tagállamok a belső piac ügyeit sokkal inkább saját ügyüknek érezzék a jövőben? Do you answer? Kérem, adjon választ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kedves szavait az észthelyzettel helyzettel kapcsolatban, de szeretném elmondani, hogy Észtország sem elég tökéletes ahhoz, hogy másoknak leckét adhasson. Az egyik dolog, a digitális dolgok észországi megvalósítása, és egészen más dolog az Európai Unió szintjén való fellépésünk. A, az internetes biztonság, a kiberbiztonság nagyon fontos, mert nagyon nagy a veszély, nagyon nagy a fenyegetettség. Az emberek internetes támadások, erőszakat élnek meg, internetes bűnözés folyik, sok EU tagállam már nemzeti kiberbiztonsági tervel rendelkezik, de egyes EU tagállamokban még nincs ilyen biztonsági stratégia. Ugyanez vonatkozik a cégekre még nagy cégek között is előfordul, hogy nincs saját kiberbiztonsági stratégiájuk. Az Európai Parlament már készül egy irányelv elfogadására. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ez megvalósuljon. Észtország 2007-ben kibertámadások célpontjává vált, és abból az időből emlékszem rá, hogy mennyire fontos is az informális együttműködés a számítógépes bűnözés ellen küzdő csoportok között. Hiszen amikor megszakadtak a kapcsolatok, akkor nagyon eh, rá voltunk szorulva a partnerekre. Köszönöm szépen, elnök! Rodriguez kollega, S és D. Biztos előtt úr, szeretném, hogyha azzal foglalkozna most, hogy a digitális gazdaság milyen hatással lehet az iparra. Új potenciált jelente, illetve nagy kihatása van-e a cégekre, a munkahelyteremtésre. Egyfajta iparpolitika részévé válhat-e ez a digitális fejlesztés? Kérdésem az, hogy az ipari szerkezetváltás, a munkahelyteremtés szempontjából milyen kihatásai lehetnek a digitális gazdaságnak. Köszönöm. Nos, én hiszek a fejlődésben, és a fejlődés, a haladás mindig több munkahelyet hoz létre, mint amennyit tönkretesz. A digitális gazdaság is, a digitális fejlődés is több munkahelyet fog létrehozni, mint amennyit megszüntet. A digitális technika ma már mindenütt jelen van gyakorlatilag nem beszélhetünk már digitális szektorról, mert az egész gazdaság digitálissá vált már is. A digitális technológia az Európai Unió újraiparosodását is előmozdítja. Mint tudják, a termékek élettartama rövidül. 2002-től 2006-ig tartó időszakban nagyon népszerű volt a termelés kihelyezése, de most már azt mondhatjuk, hogy újra visszatér a termelés, és a digitális technológia mindenképpen támogatja ezt a reshoring folyamatot. Hiszen a termékekben, a termékeinkben a kreativitás részaránya sokkal nagyobb ma már, mint tíz évvel ezelőtt volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a digitalizálás minden bizonyal előmozdítja az Európai Unió újraiparosítását. Úgyhogy maga a digitális terület a digitális fejlődés 4 százalékot tesz majd hozzá évente a növekedésünkhöz, amikor ugye digitális egységes piacról beszélünk. Úgyhogy mindenki számára hasznos lesz a digitalizáció. Köszönöm. Duda kollega, IMCO, ECR. Tisztelt biztos jelölt úr, itt vagyok. Az ön országa vezető szerepet játszik a digitális fejlesztésben, úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni. Hogy fog ön együttműködni az Európai Bizottság beli kollégákkal koordinátori szerepében, hogy az akadályokat felszámolja? Milyen kritériumok alapján fogja megítélni, hogy milyen fellépésre van szükség? A hatástanulmányokat jobban fogja használni annak érdekében, hogy kiderüljön időben, hogy mi mozdítja elő a versenyképességet és a munkahelyteremtést, és ennek alapján hozza majd a javaslatokat. Végül pedig, hogyha csak egyetlen intézkedést kellene kiemelnie, ami ön szerint a legtöbb munkahelyet teremti majd a digitális egységes piacon, akkor mi lenne ez az intézkedés? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseit. Mint tudjuk, 5-10 évvel ezelőtt egy sor think tank javasolta már, hogy mm, tárcafűzérekbe csoportosítsák az Európai Bizottságnál a munkavégzést. Juncker kérült elnök úr már ezt tette, alelnökök lépnek majd fel az elnök nevében, és koordinálnak bizonyos szakpolitikai területek között. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnál nagyobb koordinációra már évekkel ezelőtt szükség volt, és ma is szükség van erre. A felkészítő tanfolyamok során, amelyeket az Európai Bizottság szervezett, főigazgatók, akik részt vettek ezeken a továbbképzéseken, azt mondták, nézzék, már is jól működik a dolog, összeülünk, és ugyanarról folytatunk vitát. Adatvédelemről, bizalomról, távközlési egységes piacról, stb. De rá kellett jönnöm, hogy ez valószínűleg nem olyan gyakran történik így, hogy különböző igazgatóságok szakemberei összeülnek, és megbeszélnek egy azonos adott témát. Hatástanulmányok. Igen, ez az alap. Mindig folyton minden javaslat esetében hatástanulmányt kell készítetni. És elnézést, már is kimerült az időkeretem, de a képességeket is fontos, a készségeket, a digitális készségeket is fontos fejleszteni a gyerekeknél. Köszönöm. Köszönöm. Tite Sancova, ALDE, Imkó bizottság. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos előtt úr, mint látja, nagy a népszerűsége annak a ténynek, hogy a kereskedelmi és közéletbeli elektronikus, internetes megoldások terén Észtország vezető szerepet játszik. Az EU szintjén azonban még nem egységes a digitális piac, még 28 digitális piacról beszélhetünk, ezeket feldarabolják a nemzeti szabályozások, hogy ön is említette a bevezetőjében. Észtország persze nem akkora, mint az Európai Unió. Mégis az ön tapasztalata szerint a más országokkal való együttműködés során milyen tapasztalat tapasztalatokat szerzett, milyen mm, nemzeti intézkedéseket lenne érdemes EU szinten is meghonosítani, illetve ön pártolja-e a nemzeti erőfeszítés koordinálását, vagy inkább egyfajta harmonizált EU szintű rendszerre van ön szerint szükség? Köszönöm. Valóban úgy van, ahogy ön is leírta, az Európai Unióban 28 különböző informatikai szabályozás érvényesül, mondhatjuk úgy, hogy 28 kiváló, de nagyon különböző internetes és távközlési szabályozás van érvényben, és hát ez a különböző EU tagállamok között nagy akadályokat képez. E probléma kezeléséhez igazi digitális egységes piacot kell létrehoznunk. Nem szeretnék sokat beszélni ezekről az észt példákról. Úgy gondolom, hogy minden EU tagállamban nagyon sok, nagyon jó példát találhatunk. Olyan példákat, amelyeket nem egyszerűen hát kell másolni, vagy le kell másolni más tagállamok részére, de át lehet venni. Például az elektronikus számlázás Dániában igazi sikertörténet volt, és tudom, hogy most már Spanyolországban is sikeres, Olaszországban is, és Finnországban is. Az Európai Unió szintjén támogatnunk kell az ilyen jó gyakorlatok kicserélését, az internet alapú jó megoldások megosztását. Az elektronikus számlázás közös szabványai, sztenderdjei most már hamarosan elfogadásra kerülnek az Európai Unióban is, és minden tagállam tud majd ilyen számlákkal dolgozni. Köszönöm. Krisztin Vergia, Libe szabbizottság, GUE frakció. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anszif úr, az ön megbízatása világos, az informat politika, az információs technológiák piacvezetőjévé tenni az EU-t a világban a digitális technológia kihasználásával. Hallottuk, hogy az ország a vezető szerepet játszik a digitális gazdaság terén. Mi a GUE-nél nem csak a piacban hiszünk, úgy gondoljuk, hogy a piac nem tud mindent megoldani, és úgy gondoljuk, hogy a digitális technológia sem. Nagyon fontos a, a magánéletvédelme, az adatvédelem az Egyesült Államok tapasztalatai, a SWIFT, a PNR, és ugye az NSA ügy is arra hívja fel a figyelmet, hogy a támadások miatt a digitális világban veszélyek leselkednek ránk. Milyen konkrét intézkedéseket javasol az adatvédelmi csomagon túlmenően? A távközlési iránya felülvizsgálatát említeném, illetve a harmadik államokkal való megállapodások felülvizsgálatát, így az USA-val valóét is. Köszönöm. Először is a digitális egységes piacsal kapcsolatban. Ön azt mondta, mi nem hiszünk a piacokban. Mint liberális, én persze hiszek a piacokban, de nem gondolom, hogy a piac mindent meg tud oldani. Minden problémát meg tud oldani. Nem hiszem, hogy a piac meg tud ugye védeni mondjuk a társadalom gyengébb részét az Európai Parlament helyett. Nekünk kell megvédenünk a gyengébb részeket. Liberálisként az alapjogokban is hiszek, mindenkinek a magánéletét meg kell védeni, az adatvédelem alapvető fontosságú, amikor a digitális egységes piacról beszélünk. Mindenek előtt le kell zárni a tárgyalásokat az adatvédelmi csomagról az EU-n belül, ugyanakkor folytatni kell azokat a tárgyalásokat is, amelyek az Egyesült Államokkal folynak. Januárban az USA elnöke Barack Obama ragyogó beszédet tartott kijelentette, minden adat, attól függetlenül, hogy amerikaiakra vonatkozik, vagy másokra, azonos alapon védendő. Ez egy nagyon erőteljes politikai nyilatkozat volt, állásfoglalás volt, és gyakorlatilag tíz éve vártuk ezt az állásfoglalást. És eddig nem kaptuk meg. Tehát az előző tíz év során nem kaptuk ezt meg az Egyesült Államoktól. Most egyértelmű a politikai iránymutatás, és meglátjuk majd, hogy az amerikaiak ezt az alapelvet miként tudják a valóságban is megjeleníteni. Elnök, elnézést, félbe kellett szakítanom, különben csúszás lenne. Julia Véda, IMCO szakbizottság. Biztos jelölt úr, az emberek régóta nagyobb részvételt kérnek az internetes döntésekről emlékezhet az akta vereségére itt a parlamentben, de nagyon gyakran lehet erről szó a copyright konzultációknál is, internet felhasználók egy csomó kérdés feltételét kérték tőlem, sajnos nem tudom mindéket feltenni. Én nagyon egyszerű kérdést tennék csak fel. Hajlandó-e arra, hogy az internetes közösséggel párbeszédet kezdjen, az első lépés az lenne, hogy hivatalos online meghallgatást tartana, ahol mindenki felteti saját kérdését a digitális gazdasággal kapcsolatban esetleg sort lehet -e keríteni erre a végső európai parlamenti szavazás előtt? Benne van -e ebben? Köszönöm szépen a kérdését. Ahogy már erről korábban is ütett folytattunk, a válaszom igen, készen állok arra, hogy az ilyen online meghallgatásokban, vitákban az emberekkel részt vegyek. Említette az aktát. Én magam is támogattam az aktát, mert az én felfogásom szerint jó volt az elképzelés mögötte, közös sztenderdeket hoztak volna létre, a szellemi tulajdon az európai állampolgárok jogainak egységes védelmére a harmadik országokban, de hát a folyamat az szörnyű volt, egyáltalán nem volt inkluzív, és ez volt az oka annak, hogy az eredmény olyan lett, amilyen. Le kell vonni a tanulságot ebből az akta ügyből. Sokkal inkluzívabb, bevonóbb módon kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Diane James. Diane James az IMCO-tól, FDD frakció. Mikrofont kérünk. Elnézést, mondja a hozzászóló. Az időt lehetne újraindítani? Köszönöm szépen. Tehát azt mondta, hogy a digitális gazdaság fejlesztése nagyon fontos, ugyanakkor a legnagyobb veszély az, amit márciusban látunk, hogy, és egész száron is ez, hogy nincs megfelelő szolgáltatás, például az ö, Ukrajnában és ö, Oroszország egy részén. Ez a ö, fogyasztók minden ö, életének minden részét érinti. Milyen prioritásokat szeretne ezen időnek, területnek adni, milyen szintű forrásokat, és milyen típusú ö, agendát kötne hozzá. Erre ezzel kapcsolatban szeretnénk néhány specifikumot hallani. Ha jól értettem, akkor a fogyasztóvédelemről beszélünk, ugye? Az én álláspontom szerint a különböző digitális megoldások esetében a digitális piacnál mindenképpen a fogyasztónak kell a középpontban állnia. Amennyiben a fogyasztók nem kellően védettek, hogyha a fogyasztók, az állampolgáraink nem bízhatnak meg a, azokban, akik a digitális szolgáltatást nyújtják, akkor sosem fogják használni ezen szolgáltatásokat. Tehát, ahogy már mondtam a nyitó ö, beszédemben, az emberekkel, hogy a kiinduló pontjai legyenek vala, minden folyamatnak. A bizalom ö, az alap ö, ahhoz, hogy a digitális szolgáltatások működhessenek. Tehát nagyon sok jó kezdeményezés van, amelyek segítenek abban, hogy építsük a bizalmat. Például az adatvédelmi csomag, a Telekom egységes piac, a fogyasztóvédelem is, hála ezen csomagoknak sokkal magasabb szintre került. A közös európai értékesítési jogszabályok. Vannak persze további le, választható meg opciók, de természetesen a választó a kis és közepes vállalatok számára is ez fontos. Tehát a fogyasztónak kell a középpontban állni az egész folyamat során. Trocinski, eh, Millen Trocinski. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos jelölt úr, a digitális piacnak az a célja, hogy kibővítse az árucsereforgalmat az unió különböző tagállamai között. Tudjuk, hogy ez mennyire fontos, és az az ambíció, hogy a kis és közepes vállalatoknak piacot teremtsen azzal, hogy a belső piacra hozzájuthassanak. Ugyanakkor, hogy segítse a beszerzéseket is, az eladásokat más országokban, ahol alacsony alacsonyabbak az előállítási költségek még az unió belül is. Például Kelet-Európában, ahol sokkal alacsonyabbak a ö, munkaerő ára. Nem tart-e abból, hogy a ö, digitális piac ö, létrehozásával a delokalizáció, ami olyan sok kárt okoz a francia népnek, nem fog felerősödni? Köszönöm. Természetesen a digitális eh, egységes piac eh, különösen a kis és közepes vállalatokat fogja támogatni. A digitális eh, belső piac meg fogja könnyíteni az életét a kis és közepes vállalatoknak. Ahogy tudjuk, Például az Európai Közös Értékesítési Törvény az csak egy többlet, ami segíti a kis vállalatokat, a családi vállalkozásokat, hogy online tudjanak értékesíteni, egy másik ország, akár egy másik országba is. A nagyvállalatok azok képesek a 28 különböző szabályozást is kezelni, de egy családi vállalkozás, vagy egy közepes méretű vállalkozás számára ez egyszerűen lehetetlen. Lehetetlen pontosan tudnia, hogy a nemzeti szabályozások mit írnak elő a különböző országokban. Ahogy mondtam, mondottam a nyitott beszédemben, a fragmentáció, a szétaprózottság az a ö, megakadályozza azt, hogy a kisebb vállalkozások tovább nőjenek. Tehát a digitális egységes piac az mindenképpen segíti mindenek előtt a kis és közepes vállalatok növekedését. Teljesen lényegtelen, hogy Európa mely részében találhatóak. Nem hinném, hogy a digitális egységes piac a munkahelyek kelet irányba való elvándorlását eredményezni. Ahogy korábban már mondottam, a kreativitás, a tudás, a, ami a termékekben megtestesül, az növekszik, és nagyon gyorsan növekszik. Nem hiszem, hogy a tudás a művészet is elmenne a digitális piacal Európa keleti részére. Elnök, ez volt az első kérdéskör. Most még szigorúbb leszek az idővel kapcsolatban, és meg fogom szakítani, hogyha 5 másodperccel meghaladják a hozzászólási időt, és a biztos jelöltet is megszakítom, hogyha 10 másodperccel hosszabban beszél. Következő Rosa Fontán néppárt. Panie premierze, jak mówimy o tym rynku podzielonym... Miniszterelnök úr, amikor a széttöredezett piacról beszélünk a 28 országban, ön szerint az internet tovább bonyolítja az életet ebben a 28 országban, hiszen az elektronikus kereskedelem is blokkol van ezen szétteredezettség által. Kérdezem én, hogy be kíván avatkozni ezzel a problémakörrel kapcsolatosan, és mit kíván tenni, hogy az egységes postai piac könnyebben működhessen az interneten keresztül. És ide tartoznak Cruz asszony ígéretei is, mely szerint a roaming költségek is 2015-től kezdődően már csökkenni fognak. Tehát egységes piacot akarunk, amely nem széttagolt, be is fejezem a mondandómat, mondja a képviselőasszony, hogyan kívánja meggyőzni biztos kollégáit, és itt az elnök megszakítja a felszólalót. Thank God! Yeah. I'm going to make it work, though, <laughs> Commissioner. Yeah, thank you very much for your... Köszönöm szépen a kérdését, egyetértek önnel. Jelenleg a postai szolgáltatások valójában blokkolják egyes esetekben például az elektronikus kereskedelmet. Hogyha például valakinek ötször annyit kell fizetni a szállításért, akkor nem fogja tudni ezeket az árukat egy másik országba eladni, mert tönkreteszi a vállalkozást. Miért van ez? Hogyha például valaki Londonban van, mint a Harvey's, akkor Glasgow-ba a szállítási költség sokkal olcsóbb, mint hogyha Brüsszelbe szállítják. Az itt a távolság pedig Londonból Brüsszelbe rövidebb a távolság. Határok vannak, amik megosztják megosztanak bennünket, de ahogy tudjuk, az Európai Unió a határok nélküli unió természetesen kezelnünk kell ezeket a kérdéseket. Az egyetemleges szolgáltatási irányelvet nagyon gondosan meg kell vizsgálni, az egyetemleges szolgáltatási irányelvet, és megfelelő rendeletet kell, rendelkezéseket kell hozni, hogy az embereket azonos módon kezeljék. Ne kelljen többet fizetni csak azért, mert egy határon átmegy a küldemény én elkötelezem magamat, hogy megfelelő megoldásokat keresek a fogyasztók számára, és biztos vagyok abban, hogy a postai szolgáltatások is ennek részét fogják képezni. Evelyn Gebhardt. Köszönöm, biztos előtt úr azt mondta, hogy holisztikus megközelítést kíván alkalmazni, és szorosan együtt kíván működni a többi biztossal, főleg Jórova asszonyal, Öttinger úrral. Hogyan akarja ezt konkrétan megvalósítani, éppen a főigazgatókra utalt, érdekelne, hogy a biztosok között hogyan képzeli el az együttműködést. Azt is elmondta, hogy az embereket, a fogyasztókat kívánja az előtérbe állítani, ezt üdvözlöm, de hogyan akarja ezt elérni, milyen módon akarja ezt megtenni. Ezen kívül azt is elmondta, hogy gondoskodni kíván arról, hogy mindenki az egész Európai Unióban hozzáféréssel rendelkezzen a 4G internethez. Azt gondolom, hogy ez is nagyon helyes, nem csupán a KKV-k, a fogyasztók számára is nagyon fontos ez. Milyen módon akarja ezt megvalósítani, a tagállamokat támogatni kívánja ennek a célnak az elérésében? Thank you. Köszönöm hogyan fogunk együttműködni az Európai Bizottságon belül elsősorban az alelnökök és a biztosok szintjén. Észtország miniszterelnökeként dolgoztam az elmúlt kilenc évben. Minden esetben észt koalíciós kormányunk volt, és a koalíciós kormányban mindig meg kell találni a konszenzust. Ha szavazni kezdőnek, akkor azonnal meg megtalálják a koalíciós partnert is. Én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy a magatartásomon változtassak, én a továbbiakban is hasonlóképpen kívánok dolgozni az Európai Bizottságban is. Az alelnököknek a szerepe az az, hogy koordináljanak, és irányítsanak. A biztosoknak a szerepe egy kicsit más. Meg kell szervezniük, és irányítaniuk kell. Tehát az alelnökök szerepe horizontálisabb jellegű, a biztosok szerepe vertikálisabb. Egymást kiegészítő szerepekről van szó, és szeretném, azt mondani, hogy mindkét szerep e, szükséges. Timothy Kirkup az ECR e, frakcióból a Libe szemmel. Az én kérdésem a közelmúltbeli Európai Uniós bírósági e, ítéletekkel kapcsolatos. Hogy gondolja, hogy a terrorizmus és a bűncselekmények elleni fellépésre a bírósági ítéletek tük, tükrében. Hogy gondolja, hogy a szólásszabadság, illetve a személyes szabadság korlátai hol húzódnak, és az elfe, a felejtéshez való jog az mindenkit megillet, vagy csak egyesek kiváltsága? Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Ahogy én értelmezem, a politikusok nem remélhetik azt, hogy az ő cselekedeteiket vagy szavaikat elfelejték. Ennek semmi köze nincs a politikusokhoz, amikor az elfeledéshez való jogról beszélünk. Igenis, az emberek emlékezni fognak, ez jó a demokrácia számára. Az Európai Unió bírósága azt mondta ki, hogy nem azt mondta a bíróság, hogy mindenkinek joga van, hogy elfeledkezzenek róla, hanem a jogszabályikban már ez több mint tíz éve, vagy még annál is régebben benne voltak, hogy az adatvédelem egy konkrét ö, kapcsolatban szükséges, és az adatokat egy konkrét ügyhöz kapcsolatban egy meghatározott ideig szabad megtartani, ezt követően pedig ezeket az adatokat tovább gyűjteni, illetve tárolni tilos. Tehát a feledéshez való jog aznak úgy kell, tehát kivételként kell érvényesülnie. És az igazi kérdés az az, hogy hol találjuk meg a megfelelő egyensúlyt a szólásszabadság és a magánélet védelme között. Ez egy esetenként kíván majd mérlegelést, és biztos, hogy nem vonatkozik a politikusokra. Köszönöm. Robert Rochefort az ALDE frakcióból az IMCO nevében. Ansip úr az mi valamennyien szeretnénk a digitális fejlődést, az elektronikus kereskedelmet, ami nagyon sok újat hozhat a kis és közepes vállalatoknak, az állampolgároknak, határon átnyúlóan is. Ez a digitalizált elektronikus kereskedelem, ez új kereskedelmi gyakorlatot is hoz magával, amik sok esetben tisztességtelenek, de mindenképpen bírálhatóak. A például vannak fogyasztók, akik véleményt mondanak, miközben nem is ismerik a termékeket, és van ez úgynevezett hipertriking. És van egy új irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen, ami éppen hivatott védeni az állampolgárokat. A, vajon ön szerint elegendő -e ez az eszköz, vagy kellene egy másik eszköz, amivel védeni lehet a fogyasztót az új tisztességtelen gyakorlatok gyakorlatok ellen, ha igen, akkor mi lenne az is? Ön hogyan kívánja javítani a helyzetet? Köszönöm szépen a kérdését. Elegendő-e? Nem hinném, hogy elegendő lenne. A probléma az az, hogy ezek a gyakorlatok megvannak, és nem elegendő ez a védelem. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy állampolgárainkat megvédjük, és megvédjük a fogyasztókat. az elektronikus kereskedelem nem csak a, egy divatos dolog a most az idei évre és egy-két évre, ez hosszú ideig jelen lesz az e, elektronikus e, kereskedelem jelenleg még a kiskereskedelmi forgalomnak mindössze 5%-át teszi ki, de meggyőződésem, hogy az elektronikus kereskedelem e, nagyon gyorsan meg fog növekedni arányait tekintve. És létre kell hoznunk vállalkozás és fogyasztó barát környezetet az elektronikus kereskedelem számára úgynevezett dinamikus árképzést kell például kialakítani Ez persze nem elfogadható, hogyha magasabb árat kell fizetni azért, mert valaki megszerezte az IP címét, az nem egy jó dolog. Természetesen, ha vannak javaslatok, ajánlatok például új ö, olyan zenét kínálnak önnek, amit ön tényleg szeret, de úgy szerezték meg, hogy az IP címét lenyomozták. Ez nem örvendetes. De megértem azokat is, akik azt mondják, hogy nem érdekel a magánélet nekem nincs mit titkolnom és hogyha hajlandó valaki ötször annyit fizetni, akkor valóban nem érdekli, de szerintem az Európai Parlamentnek és nekünk biztosoknak igenis foglalkoznunk kell ezzel. Cornelia Ernst, GUE és az ITRE bizottság nevében. Egy kérdést szeretnék feltenni önnek, amit már Öttinger úrnak is feltettem, amire nem kaptam választ. Itt az IT-iparról van szó, és ennek biztonságáról az ön feladata, közismerten az IT-ipar támogatása Európában, ez teljesen világos. Ugyanakkor a Morász jelentésben, ahol is az európai polgárok NSA titkosszolgálat általi kémkedéséről volt szó, ott egy javaslat szerepelt, amelyet a bizottságnak végre kell hajtania, erre szeretném megkapni az ön válaszát. Élem majd javaslatokkal, hogy egyre több szabad szoftvert lehessen használni, és hogyan akarja az IT ipart előmozdítani, az biztonságot és a kriptográfiát, ugyanakkor az európai ipar függetlenségét támogatni kívánja-e a nemzetközi szintéren, és hogyan kívánja ezt majd megtenni? Thank you. Köszönöm. a volumenek minden második évben megduplázódnak. Szeretném azt mondani, hogy az Európai Unióban a ö, nyílt ö, szabadfelhasználású szoftverek ö, előmozdítását illetően nem a nulláról kell indulnunk. Tudom, ismerem azt az időszakot, amikor Észtország miniszterelnöke voltam, ez az az ország, amelyet legjobban ismerek. Nálunk volt egy kialakult gyakorlat. Ha egy szoftver, az országban jön létre, de és valamilyen uniós támogatást is kap, akkor ennek hozzáférhetőnek kell lenni más fogyasztók, felhasználók számára is. Ha azt szeretnénk, hogy testre szabott megoldásaink legyenek, akkor úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben valószínűleg nyitott forrásból származó szoftvereket fogunk használni. Ezért az Európai Unió és a Bizottság támogatja a az open szoftvereket, tehát a nyitott szoftverek használatát, és ezért én azt tervezem, hogy támogatnám az ilyen fejlesztéseket. Már több mint a negyede eltelt a kérdés sorozatnak. Julia Méda a zöldektől teszi fel most a következő kérdést. Igen, megint én vagyok. Nagyon örültem, hogy a bevezetőjében azt hallhattam, hogy a net semlegesség jogszabályá fog válni. Persze a kérdés az, hogy mit hívunk net semlegességnek. Az Európai Parlament az összekapcsolt kontinens csoma kapcsán nagyon fontos lépést tett előre ezen a térén. Egyetérte az Európai Parlament net semlegességről alkotott definíciójával, és az elfogadás mellett van -e ön is. Persze szorosan ide függ az adatvédelem, illetve a szellemi tulajdonjog védelme a távközlési cégek, az adatvédelem, a copyright reform terén milyen fellépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a net semlegességnek megfeleljenek a jövőben hozandó intézkedések, döntések. Köszönöm szépen! A net semlegesség tényleg fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament minden képviselője büszke arra, hogy az Európai Unió történelmében először ö, kerül meghatározásra, illetve ö, törvényes szabályozás tárgyát fogja képezni a net semlegesség definíciója a távközlési csomag részeként úgy gondolom, hogy minden internet összetevőt igazságosan, semlegesen kell kezelni. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy domináns pozícióját kapuőri funkcióra váltsa Tudjuk, hogy eh, például a kereső motorok esetében a kis és középes vállalkozások eh, gyakorlatilag nem tudnak eh, a találatok elejére kerülni. Nem beszélhetünk itt netsemlegességről. Hogyha nem látható az ember, akkor nem tud eladni így aztán nincs értelme a termelésnek sem. A net semlegesség, az internet semlegesség nagyon fontos alapelv állampolgáraink és vállalkozásaink számára egyaránt. Ami a sebességet illeti, az elfogadható, hogy több magasabb árért nagyobb sebességet kapjon valaki, de az nem, hogy ez mások kárára történjen, olyanok kárára, akiknek már is ö, alacsony az internetes sebességük. Semmiképpen köszönöm. Lion James, EFDD. Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus hozzáférés biztos jelölt úr valószínűleg a leggyorsabban terjedő technológiák tagállamokban. Most itt elég az egészségügyre és a kiskereskedelemre gondolni. Az elektronikus hozzáférés viszont messze nem egyenlően valósul meg hogyan lehet a tendereztetést jobban megvalósítani, a monopóliumokat leküzdeni, állami tulajdonú távközési cégekkel szemben fellépni. Az EU-n belüli helyzethez képest ön mit szeretne elérni? Köszönöm szépen! Az elektronikus egészségügyet is említette ön. Amikor a sebességről, adatátviteli sebességről beszéltünk az internet hozzáférésnél, itt vannak azért kivételek, és az egészségügy pont ilyen kivételt jelent hogyha arra vonatkozik a kérdés, hogy emberi élet került veszélybe, mondjuk, akkor az erről szóló információ, illetve a személyes egészségügyi adatok továbbítása elsőbséget kell, hogy élvezzen, amikor az interneten az ilyen adat áthalad. Az Európai Unióban van egy sor elektronikus egészségügyi rendszer. Ön említette a távközési cégek érdekeit. Én a kórházak érdekeiről beszélnék inkább. Nagyon büszkék vagyunk arra itt az Európai Parlamentben, hogy a páciensek, a betegek szabadon mozoghatnak, de hát mennyire lehet komolyan venni a páciensek szabad mozgását, amikor egyes országokban a pácienseknek még arra sincs joguk, hogy az orvosi aktájukról másolatot kapjanak. Hogy tudnák ezek az emberek a digitális eszközöket kihasználni arra, hogy mondjuk egy második szakvéleményt készítessenek? Szóval le kell küzdenünk ezeket a meglévő domináns érdekelt cégeket. És nem csak a távközlésben, mindenhol vannak ilyen érdekek. Köszönöm, Hal Valinszki, Libe szakbizottság. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, először is a digitális piac fejlődéséről az EU-ban. Nagyon sok kijelentést hallottunk az adómentesítés a digitális kommunikációs szolgálatok számára bizonyosan kult szerepet játszhatnak. Kérdés az, hogy hogyan akarja ezt az eszközt megvalósítani, hogyha a valódi forradalmat végre akarja hajtani a digitális belső piacon. Az adatbiztonság esetében nagyon fontos, hogy az EU adatokhoz illeges hozzáférés ne lehessen, már a jövőben, mint ahogyan a múltban ezt megtapasztalhattuk, hogyan, milyen lépéseket tervez tehát, hogy az ismételt illegális hozzáférést az EU polgárok adataihoz megakadályozza. Köszönöm. Digital single market a digitális egységes piac és az adómentességek, a digitális internetes informatikai termékek esetében. Hát nagyon sajnálom, hogyha azt kell mondanom, hogy én nem igazán támogatom az adócsökkentéseket, meg adómentességeket. de ez itt nem olyan nagy probléma, véleményem szerint. Az Európai Bizottság szintjén születnek majd meg ezek a döntések, méghozzá konszenzussal, és készen állok a konszenzusra is, de olyan országból jövök, ahol mm, nem nagyon voltak, most se nagyon vannak adó kedvezmények, meg adómentességek. Én nem támogatom az adómentességeket, mert ha az adórendszer átlátható, és az egyszerű emberek értik, hogy hogyan működik, és szívesen befizetik az adójukat, akkor ők tisztességes adófizetőnek fogják tekinteni magukat, és szeretnék tudni, hogy a kormány mire pazarolja a pénzüket. Ez teljesen természetes. Ez, ez, ez így tud működőképes lenni. Szóval a éves pénzügyi keretet felhasználhatjuk arra, hogy monitorozzuk, támogassuk az informatikai, információtechnológiai megoldásokat, vállalkozó barát, üzlet barát, környezet kialakítását kezdeményezhetjük, szóval találhatunk más eszközöket is erre az Európai Unióban. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Most pedig a harmadik köre következik a kérdéseknek. Antonio López Inturias, EPP. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök úr, biztosért úr, Európában a digitális piac már nagyon fontos szerepet játszik, akár 4% is növelheti az EU GDP-jét. Itt 520 milliárd euró pluszról is szó van. Jelenleg a legnagyobb probléma a széttöredezettség. 28 nemzeti piac van, nem pedig egy egységes digitális piac. Ön beszélt Katajnán kollégájáról, és liberálisként ön egy európai liberális párthoz csatlakozott, amely szocialistább jellegű, mint az Európai Szocialista Párt. Liberálisként kérdezem, hogy valóban támogatni kívánja-e a magánkezdeményezéseket ezen a területen, és liberálisként érdekelne, hogy milyen intézkedéseket kíván foganatosítani, hogy az egységes piac útjában álló akadályokat lebontsa. Köszönöm. Thank you. Uh, of course. Köszönöm. Természetesen vonzani kell a magánbefektetéseket, hiszen a közpénzek mindig korlátozottak, és nem használhatunk mindenre közpénzt, de Jirki Katainent is említette ön. Együtt kell találnunk 300 milliárd, millió eurót a munkahelyteremtéshez, és úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy nagyon hatékonyan fektessük be ezt a pénzt, és hogyha tudjuk, hogy a digitális szektor, a digitális gazdaság sokkal gyorsabban növekszik, mint a hagyományos szektorok, akkor úgy gondolom, hogy helyes, hogyha a digitálisba fektetünk van szükség többlet befektetésre. Nos, azért, mert az MFF úgy gondolom, hogy kompromisszum volt, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy viszonylag jó kompromisszum, de úgy vélem, hogy szégyen és nagy kár, hogy nem tudtuk megvédeni azokat az alapokat, amelyek kifejezetten arra szolgáltak, hogy a szélessávú hálózatokat kiépítsék a, az Európai Hálózat finanszírozási eszköz keretében. Eredetileg 9 milliárd euró szolgált volna a digitális megoldásokra, a szélessáv képítésére. De a tagállamok és az én összes volt kollégám pártolták is az európai hálózatfinanszírozási eszköz, de amikor elkezdtük leosztogatni a pénzt, akkor mindenki a nemzeti kereteit akarta inkább felduzzasztani belőle. Most más forrást kell találnunk, hogy ezt a pénzt ide tudjuk vonzani magán beruházásra is szükség lesz. Ez a kiindulás. <laughs> Just. Jakanszári S és D. Puhun suomea, se on, kuulumme samaan kieli. Finnül fogok beszélni, hiszen mindketten ugyanahoz a nyelvcsaládhoz tartozunk. Gebhardt asszonynak nem válaszolt ön azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a falusi területeken is legyen széles sávú internet. Az infrastruktúra nagyon fontos, mert csak így tudnak jól termelni a digitális gazdaság cégei. 300 milliárdos fejlesztési programot javasol Juncker úr, ennek lenne része a széles sáv, illetve a balti tenger alatti kábel, illetve az összes többi szükséges beruházás. Az adózási kérdést nem igazán komolyan válaszoltam meg, de az Európai Unióban harmonizálnunk kell az áfa rendszert, különben az elektronikus kereskedelem sosem lesz képes megfelelően működni, és hát a fogyasztók az elnök félbeszakítja. Finnül válaszol a biztos jelölt nem csak értek finnül, de néhány szót tudok is finnül, most viszont átváltok angolra. Szóval természetesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a nagysebességű internethez ahhozok is hozzáférjenek, akik falun élnek, olyan területeken élnek, ahol kicsi a népsűrűség. Mint minnyáján tudjuk, a legdrágább mérföld mindig a legutolsó. A cégek a nagy városokban ruháznak be, ahol magas a népsűrűség, mert ott nagy a jövedelmezőség, de mint tudják, az internethez való hozzáférés most már alapvető jognak számít, legalábbis Európában. Ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az internetes elektronikus szolgáltatásokhoz azok is hozzáférjenek, akik vidéken, falun élnek. Tehát az adózásra vonatkozó kérdés sokkal fontosabb kérdés, mint amennyire 20 másodperc lehetőséget ad. Én nem annyira szerettem a harmonizációt az áfa kulcsoknál, én inkább a közös, konszolidált vállalati adó alap gondolatát támogatom, ami sokkal előnyösebb a kis és közepes vállalkozások számára, de hát lehet, hogy majd egy másik kérdés alkalmával lesz lehetőségem erre is kitérni. Köszönöm, Louis Seed, ECR. Uh, specifieke bezorgdheid. Digitalisering heeft inderdaad. Van egy uh különleges aggodalmam a digitalizáció rendelkezik egy potenciális piaccal, ugyanakkor megvannak a kockázata is, ezekről ön szólt, a magánélet védelméről. Orvosként tudom, hogy egyre szarapodnak egyes klinikák diagnózus, diagnózis és egyéb adat közétételeje az interneten. Nos, esetlegesen ezek az adatok napvilágra kerülhetnek az orvosi adatok is. Milyen konkrét intézkedéseket kíván ön tenni ezen adatokkal kapcsolatos visszaélések ellen, és hogyan kívánja elérni, hogy ezen adatok ne kerüljenek biztosító társaságok kezébe, vagy a lockingon keresztül esetleg áruvá válhatnak, amelyek közfórumokon cirkulálnak. Köszönöm. Ahogy említettem már sokszor ma, a bizalom jelenti az alapot mindig, amikor digitális megoldásokról beszélünk. Különösen, amikor az egészségügyről, egy nagyon kényes kérdésről van szó, nagyon érzékeny kérdésről, akkor a bizalom elengedhetetlen. Meg kell védeni az adatokat. Nagyon nagy adatbiztonságot kell garantálni. Az adatvédelem nem a szabályozó hatóságok dolga. A, a cégeknek maguknak biztosítaniuk kell az adatvédelmet, hiszen ezt kérik tőlük az adatvédelmi ügynökségek? Nem. Az adatvédelem a bizalomról szól, az állampolgárokról szól, a cégekről, az elszolgáltatások lényegét képezi. Hogyha az emberek nem bíznak, nem bízhatnak az elektronikus szolgáltatásokban, sosem fogják használni őket. Hogyha megbízhatnak bennük, akkor használják őket. ne feledkezzünk meg erről nagyon szomorú Schumacher ügyről, személyes egészségügyi aktát lopták el. De ezek az adatok papíron voltak, nem digitális formában léteztek. Nagyon gyakran az információ ellopása, az információval való visszaélés sokkal könnyebb, hogyha papír alapon van meg az információ, és nem pedig biztonságosan, digitálisan elmentve. Köszönöm. Thank you. Hea Andrus, kasutan võimalust küsida. Köszönöm szépen. A nyitó beszédében ön azt mondta, hogy a ö, papírmentes kormányzás lehetséges. Hogyan gondolja ön véleménye szerint az Európai Bizottság mennyi idő alatt tudna papírmentessé válni? és egy jó példa lenne az Európai Parlament is. Itt is több papír, papírtonnákat mozgatunk meg naponta. Hogyan tudnánk mindezt megtakarítani? Köszönöm szépen ezt a kérdést, és hogy itt a nyelvi sokszínűséget is támogassam, észtül kívánok válaszolni. Ahogy már elmondtam, nem a nulláról kell indulnunk. Amikor az Európai Bizottságról beszélünk, hogy az Európai Bizottságot tegyük papírmentessé, bár vannak ö, dolgok, amikre támaszkodhatunk. Az Európai Bizottság és a Parlament is már ö, bizonyos tekintetben papírmentesek. Azonban még mindig nagyon sok ö, lehetőség van, hogy papírt, papíranyagokat használjanak fel, mind a parlamentben, mind pedig az Európai Bizottságban. Például az elektronikus számlák nagyon nagy mértékben megkönnyítették az életét a fogyasztóknak Olaszországban, Finnországban, Dániában. Nekünk is el kellene kezdenünk az elektronikus számlák alkalmazását, például az Európai Bizottságban, és úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ez meg fog majd történni itt az Európai Parlamentben is egyszer az ITRA szakbizottság ülésén én megkérdeztem, hogy miért, amikor például egy repülőjegyet vásárolunk, vehetünk elektronikus számlát, elektronikus jegyet, elektronikus jegyet, miért kell ezeket akkor kinyomtatni, amikor benyújtjuk kifizetésre az Európai Parlamentnek? Meggyőződésem, hogy eh, ha pozitív példát állítunk, akkor, meg tud, akkor nagyon sok mindent meg tudunk változtatni. Meggyőződésem, hogy mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Parlament példát kell, hogy mutasson eh, más európai intézmények számára a tekintetben, hogy hogyan lehet elektronikusan dolgozni. Barbara Spinelli, a LIBE szakbizottság nevében, GUE frakció. Okay, thank you. Dunque, sull'agenda digitale Az európai digitális agendát illetően, amelyért Öttinger biztos úr lesz a felelős, valamint Jaurova és Timmermans kollégák, mit is lehet tenni, hogy itt létrejöjjön egy internet jogokkal foglalkozó kárta, egy olyan, mint például ami Brazíliában létrejött ebben az évben. Nem elegendő létrehozni egy piacot, az sem elég, hogy ön megmutatta, hogy liberális gazdasági miniszter volt, szükség van jogszabályokra, és nagyon sok jogszabályra van szükség az interneten, a hálózatsemlegesség, az egyén szabadságjogok tiszteletben tartására és az alapjogi karta betartására. Kérdem tehát, hogy kötelezettséget kívánne vállalni az internet felhasználók jogait rögzítő karta létrejött érdekében, mint ahogyan ez Brazíliában is megszületett. Köszönöm. Uh, yes, I, I think uh, there... Igen, úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy legyen egy jogi karta Európában is. Ezek az alapelvek, amiket önök is említettek, tulajdonképpen ö, valamilyen ö, szabályozásban már mind ö, leírásra kerültek, irányelvben, rendeletben, és így tovább. Tehát ezek valójában már meg, megvannak ezek az alapelvek, és úgy gondolom, hogy eh, jó lenne, hogyha ezek egy ilyen eh, internet kartába kerülnének. A hálózat függetlensége is fontos. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy első alkalommal az Európai Unió történetében szabályozásra kerül az internet semlegességének kérdése egy irányelven, tehát a mi joganyagunkban. Ez mindenképpen nagyon fontos mindenki számára. Mint tudjuk, az internethez való hozzáférés egy alapjog, és ezeket a jogokat sokkal részletesebben és koncentráltabban is meg kell fogalmaznunk az emberek számára, tehát a válaszom igen. Inderek Tarand képviselő következik az ITRE bizottság nevében és a Zöldek frakcióból. Rendben, köszönöm szépen, uh, Anzi ura. Uh, Nekem egy kis problémám van az ön írásos válaszával, mint állampolgár és politikus mindig támogatója voltam az európai projektnek, aminek az alapja a demokratikus értékek. Ez a Szovjetunió és a kommunizmus időszakban hogyan tudta előmozdítani, hogyha nem, akkor, akkor valami probléma van a választal. Milyen bizalmat akar kiépíteni, hogyha már egy kis blöffel kezdi az egészet. Én nem igazán tudom támogatni, és köszönöm szépen. Mindek. Az én múltam teljesen átlátható, Európa, Észországban mindenki tudja, hogy a kommunista pártnak tagja voltam, de azt is tudják, hogy a Észország második legnagyobb városának voltam a polgármestere hat évig, és ismételten megválasztottak el be a pozícióba. Az észtek azt is tudják, hogy négyszer megválasztásra kerültem a parlamentben is, és ismerik az összes részletet a múltamból. A legutóbbi parlamenti választásokkor is viszonylag nagy sikert hozott az én pártomnak, és nekem személy szerint is. Mind a pártom, mind jó magam, a legnagyobb, a legnagyobb számú szavazatot kaptuk az Észtországi Európa Parlamenti választásokkor. Az én múltam teljesen átlátható, nincs semmi rejtegetni valóm. Tiziana Vegin. Mi szerint Biztos jelölt úr, a digitális egységes piac egy nagy lendületet adhat a KKV-knak, és nagyon nagy lendületet jelenthet a polgárok számára. A KKV-k, amelyek csúcs technológiásak, kétszer annyi munkahelyet teremtenek, kétszer annyi hasztot hajtanak, és az internet használók tudatában vannak a jogaiknak. A nagyon gyors, szélessávú internet esetében különösen a vidéken meg kell említeni, hogy nagyon sok családnak nincs hozzáférés az internethez. A nagysebességű internet terjesztése azt is jelenti, hogy a polgárok egyre inkább közel kerülnek a döntéshozó központokhoz, amikor is elérkezik a közvetlen demokrácia napja. Az ötcsillagos mozgalom képviselőként milyen hiszek ebben? A széles sávhoz való hozzáférés valamennyi európai polgár joga kell, hogy legyen. Mit, kell, mit kíván tenni ennek a hozzáféréshez, a garantálásához? Ugyanakkor a digitális európai piac fejlesztésehez szükséges lenne a nyílt forrás, kódus, szoftverek használata. Ezeket hozzávéletővé kívánja tenni a polgárok és a közigazgatás számára. Köszönöm. Thank you. Uh, we touched, uh... Köszönöm szépen. Már szó volt a uh, nyílt open source szoftverekről, tehát a nyílt forrású szoftverekről, és korábban és természetesen a válasz az ugyanaz, igen, az Európai Bizottságnak támogatnia kell a, az open source szoftvereket. Ez munkát jelent az Európai Unióban, munkahelyeket hoz létre, és hogyha rugalmasabb, mint hogyha licences szoftverek kerülnek használatra. És az én felfogásom szerint nem ö, tömegtermelésről beszélünk, hanem sokkal haté, ö, költséghatékonyabb is ez, mint a licences termékek. De az a kérdés, hogy hogy lehet megtalálni az egyensúlyt a nyílt szabadfelhasználású szoftverek és a ö, licences között. A szállítási költségek, igen. Egyes esetekben a szállítási költségek rendkívül magasak. Itten például, hogyha arról beszélünk, hogy terméket értékesítenek. Például Londonban, hogyha egy kereskedelem e, e, e, beszélünk, akkor lehet bizonyos árucikkeket pillanatok alatt beszerezni. De egyes országokban, hogyha bizonyos konkrét termékekről beszélünk, és abban az országban, amit én a legjobban ismerek, Előfordul, hogy két hetet is kell várni egy-egy termékre, és a ö, szállítási költségek aránytalanul magasak. Tehát nem hiszem, hogy ezt el kellene fogadnunk az Európai Unióban. Ami pedig a vidéki területeket, falusi területeket illeti, ezről is volt már szó, támogatnunk kell, hogy kiépüljön a az utolsó mérföld is, és egy igazi, jó, széles sávú hálózat jöjjön létre a vidéki területeken is. Köszönöm. Most már tulajdonképpen a felén túljutott jelölt úr, Kalas Kalea néppárt részéről. Köszönöm szépen, Ansip úr, az elmúlt évben az elmúlt két ciklusban nagyon kevés volt az előlépés az európai sürgősségi hívószáma 112-es esetében. Problémás a szolgáltatás, a másik, hogy a hívó a lokalizációja nagyon komoly problémákat vett fel időben, és nem elég. Csak összesen 27%-a az európai állampolgároknak tudják, hogy van egy egységes európai sürgősségi hívószám, a 112-es. Hogyha itt igazán van, lenne mit előlépni, előrelépni, figyelembe véve az ön szerepét a digitális piac kapcsolatban, meg tudja erősíteni, hogy a sürgősségi hívószám a 112-es prioritás lesz az Európai Unió digitális piacán, és mit, vélemény szerint mit kell tenni a bizottságnak e tekintetben? Válasz, köszönöm szépen a kérdését. Igen, úgy gondolom, hogy az digitális hívó rendszer mindenek előtti, mert ez segíthet az életek megmentésében. Én minden tőlem telhetőt el fogok követni annak te, an, aznak érdekében, hogy ez valóságá váljon. De ismételten a kérdés a bizalomra épül illetve a bizalmatlansággal kapcsolatos. Vannak emberek, és vannak intézmények is, amelyek nem biztosak abban, hogy ezek az adatok, ezek az elektronikus hívás adatok nem ö, fognak majd ö, felhasználásra kerülni azért, hogy például nyomonkövetési rendszereket szolgáljanak ki. Mindenkinek támogat, ö, védelni kell a magánéletét, és mindazokat a nagyon érzékeny adatokat, amik itt megjelennek, és biztos vagyok abban, hogyha az emberek biztosak lesznek abban, hogy az adataik védelmet élveznek, az európai parlamenti tagok és a bizottságiak is, és az összes tagállamban, akkor meg fogják szavazni az elektronikus hívás rendszert, egy hívórendszert. Nikola Danti. Köszönöm, elnök asszony, biztos jelölt úr. Három alapvető jelentőségű javaslat van, amivel a kapcsolatban a parlament már világos állást foglalt, utalok itt az összekapcsolt kontinensok alkotási csomagra, a közigazgatáshoz való elektronikus hozzáférésre és a hálózatbiztonságról szóló irányelvre. Ez a három javaslat hozzájárulhat, mégpedig döntő módon ahhoz, hogy a közigazgatás, a polgárok és a vállalatok, valamint a digitális technológia közötti távolság csökken, munkahely teremtődik és új lehetőségek jönnek létre. Ehhez világos megállapodásokra van szüksége a tanácsal. Milyen konkrét javaslatokat fogalmaz meg, és milyen szellemben annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb ezen intézkedések hatályba léphessenek. És itt utalva a hálózatbiztonsággal foglalkozó irányelvre nem gondolja-e ön azt, hogy itt közösségi szinten az együttműködéssel együtt nemzetközi együttműködésre is szükség van, és meg kell reformálni a web nemzetközi irányítását. Thank you. Köszönöm szépen. Először is lezártuk a tárgyalásokat az összekapcsolt kontinens témában és az egységes telekom piac csomaggal kapcsolatban. Már többször is említettem a mai napon. A TCM mindenképpen egy nagyon fontos a digitális belső piac létrehozásában. Valamennyi eleme a TCM-nek nagyon fontos az európai állampolgárok számára. És különösen, amikor a fogyasztói jogok védelméről beszélünk, és erről a, az alapelvről. Elnézést, elfelejtettem a kérdésnek a második felét. Kérem, ismételje meg. Milyen felépítéseket kíván foganatosítani annak érdekében, hogy nagyobb legyen az együttműködés Európa és a világháló többi részek között, tekintettel a web nemzetközi irányításának reformjára is. The second half I didn't catch was uh, this international part. Amit nem igazán értettem, az a nemzetközi része a kérdésnek. Tudom, hogy tárgyalások a biztos kikötőről rendkívül bonyolultak és nehezek. Az Európai Parlament 13 javaslatot tett, a 13 javaslatnak a többsége az üzleti kérdésekkel foglalkoznak, és ezekre pozitív válaszok születtek azonban meg kell küzdenünk a nemzetbiztonsági kivételekkel is. Feltétlenül biztosaknak kell lennünk abban, hogy a nemzetbiztonsági kivételek kivételesen kerülnek csak alkalmazásra, nem pedig rendszeresen, vagy nem arra, hogy minden adatot begyűjtsenek. Úgy gondolom, hogy az amerikaiaknak is kell teljesíteniük, és igazi, valódi bizalmat kell, hogy adjanak az európai állampolgároknak. De a felfüggesztésnek is, mint lehetőségnek ott meg kell lennie. Most pedig az én kérdésem következik. Az egyik kollégának azt ígérte, hogy online meghallgatásban is szívesen részt vesz, de ma este először itt a teremben kell meghallgatnunk önt, és Twitteren is kaptunk kérdéseket a roamingról, a copyrightról, a kiberbiztonságról, az a kérdés viszont, amit én tennék fel a Twitteren beérkezettek közül, vállalkozóktól érkezett, az adatvédelmi szabályozásra vonatkozik, és arra, hogy hogyan lehet a fogyasztók és a vállalkozások között megfelelő egyensúlyt kialakítani az egységes piacon belül, különösen a kisvállalkozásokra való tekintettel, hogy hogyan használhatják ők a fogyasztói adatokat, hogy az elektronikus kereskedelemben részt vessenek, és ugyanakkor védeni tudják a fogyasztóik érdekeit is. Köszönöm szépen ezt a kérdést, amit Twitteren kapott az elnök asszony. Az adatvédelem, mint már említettem, A valós adatvédelem nagyon biztonságos szinten kell, hogy megvalósuljon, és nem csak azért, mert ezt kérik az adatvédelmi ügynökségek, hanem minden cégnek is ez az érdeke, a kicsiknek és a nagyoknak is. Az adatvédelem, illetve a magánélet védelme általánosságban a bizalmat jelenti, és a bizalom lehet csak az internet alapú elektronikus megoldások kiinduló pontja a digitális e-szolgáltatásoké. Adatvédelem nélkül úgy gondolom, hogy nem lehet sikeres internetes vállalkozást működtetni. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az állampolgáraink érdekei és a vállalkozások érdekei között, de még egyszer mm, meg kell ismételnem, nem nulláról indulunk, ez a folyamat már beindult, és úgy gondolom, elég gyorsan haladunk ezeken a területeken. Persze minnyáján szeretnénk, hogyha már előkészítve lennének a szabályozások, és meg lennének a technikai lehetőségek a fellépésre. sajnos ez még nem így van. Szóval, én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk az alapjogok védelme és a vállalkozói érdekek között. Köszönöm szépen! Most pedig a Libe szakbizottságból az AD-tól a kollega. Tisztelt Ansip úr, Európának versenyképesebbé kell válnia, mondja Peterson úr. A nyitott szabványok nagyon fontosak véleményem szerint Európa fejlődéséhez hogy Európa tényleg versenyképes és nyitott online piac legyen. Az interoperabilitást és a nyitott forráskodokat, dokumentumokat rendszeressé kívánja -e tenni ön, illetve az európai intézmények ilyeneket fognak-e használni? A nyitott szabványok milyen eh, szerepet hivatottak betölteni? Eh, például az Európai Bizottság és eh, ügynökségei ehm, nyitott szabványokat kellene, hogy használjanak a jövőben illetve mi az európai megközelítés az adatvédelemhez és az magánéletvédelméhez ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Az interoperabilitás nagyon sok esetben kulcsfontosságú Nagyon sok internet alapú remek megoldást ismerünk a különböző tagállamokból, de sajnos ezeket a megoldásokat nem lehet más országokban használni. Most megint a saját országom példáját említeném. Évente 20 ezer észt dolgozik külföldön, és um, kell ezért um, a lakó nyilvántartásba um, bejelentkeznie évente a szomszédos országokban. Nincs interoperabilitás, és ezért a szomszédos országokban dolgozó állampolgáraink és általában Finnországban dolgoznak az emberek, magasan, tehát nagyon jól működő internetes gazdasággal rendelkező országban. finnországi nagykövetségen keresztül is megoldható, de ö, leginkább haza kell utazniuk annak érdekében, hogy megszerezzenek, beszerezzenek egy papírt a megfelelő aláírással, pecséttel, aztán visszaülnek kompra a repülőre, és elviszik Finnországba, ahol egy finn köztisztviselő beviszi a számítógépbe, begépeli azt az információt, ami eleve digitális formában létezett már a 21. században nehéz megérteni, hogy miért van erre szükség. Sajnos szükség van rá, de előmozdítva az interoperabilitást felszámolhatjuk ezt. Köszönöm Cornelia Ernst, GUE, az Ipari Szakbizottságból. Dank. Köszönöm szépen. Még egyszer az adatvédelemre térnék vissza. E, ezért is felelősen a bizottságon belül az adatvédelmi reformért és e, szerződésekért, amelyek az adatvédelemre vonatkoznak. A parlament e, határozatot fogadott el az adatvédelmi reformcsomaghoz, amiben szerepel, hogy azok, akik európai adatokat dolgoznak fel, be kell, hogy tartsak az európai jogszabályokat, amelyek magas szintűek, az ellentmondásban áll sok létező szerződéssel, amelyek vitatárgyát képezik, és két kérdésem is van. Az első, az a véleménye, hogy az olyan szerződések, mint a Safe Harbor például konkrétan, amely az adatvédelmi szintet nem tartotta be, és nem biztosította a személyes adatok védelmét. Nos, az ilyen szerződést például fel kell mondani, vagy alapjaiban meg kell változtatni. Másodszorban pedig a TTIP megállapodásnál, tehát az USA-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodásnál ön sikra szellem majd az adatvédelemért. Thank you. I already touched today this. Köszönöm. Ugye már a biztonságos menedék kérdésével foglalkoztam ma. Tudjuk, hogy nincs már biztonságos menedék, sajnos ma már nem biztonságos a menedék. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy biztonságossá váljék újra. Ahhoz, hogy a menedék biztonságos legyen, a nagy vállalataink, az állampolgáraink érdeke ez, igazi változásokra van szükség. Az Európai Parlament 13 javaslatot tett le az asztalra, ezeknek a többsége pozitív választra talált, még ezek a javaslatok is segíteni fognak bennünket abban, hogy biztonságosabbá tegyük a menedéket, de még mindig nem elég biztonságosá, ugyanis az állampolgárainkat aggasztják a nemzetbiztonsági kivételek. Nem tudják, hogy hogyan fogják ezeket a nemzetbiztonsági kivételeket alkalmazni. Most igazi, valós lépésekre várunk az amerikai fél részéről. Hogyha nem kapunk világos válaszokat arra, hogy a nemzetbiztonsági kivételt miként alkalmazzák majd, akkor a felfüggesztés, mint opció az asztalon kell, hogy maradjon. Köszönöm. Elnök, Alfred Albrecht, Liebe, Zöldek. Dear Mr. Ansip, uh, thank you very much uh, for your... Tisztelt Ansip úr, köszönöm szépen, hogy ilyen erőteljesen fogalmazott az adatvédelem kapcsán. Úgy gondolom, hogy ennek a háznak a túlnyomó többsége támogatja önt, amikor ebben lép fel. Magas szintű adatvédelmi csomagról szavazunk. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan kerülhető el, hogy a miniszterek tanácsa, akiknek nagyon más a véleményük, álláspontjuk, mint a parlamentnek, hogyan lehet őket rávenni arra, hogy felsorakozzanak és meghaladják a piros vonalaikat. A második kérdés a nyitott, nyílt forráskódú termékeket illeti, miként gondoskodhatunk arról, hogy ne juthassanak be a hátsó ajtón az NSZ-hez hasonló ügynökségek ezen a módon? Köszönöm. Nos, az Európai Parlament nagy többsége támogatja az adatvédelmi rendeletet, és ahogy én tudom, az a jó hír, hogy a tagállamok is egyre inkább támogatják az adatvédelmi keretszabályozást. Én megígérem, hogy mindent meg fogok tenni, annak érdekében, hogy jó megoldást találjunk az állampolgárok részére. Biztos vagyok benne, hogy a volt kollégáim is örülnének neki, hogyha a digitális egységes piac valósággá válna, de ez a nagyon magas szinten garantált adatvédelem nélkül megvalósíthatatlan. Az adatvédelem előfeltételét jelenti a digitális egységes piacnak. A nyílt forráskódú szoftverek, mint tudják, olyanok, mint a Wikipédia. Mindenki használhatja, mindenki fejlesztheti őket, és ha bárki használhatja és fejlesztheti őket, akkor az én felfogásom szerint elég könnyű rájönni arra is, hogy vannak-e hátsó bejáratok, vagy nincsenek. A szabadalom tárgyát képező szoftvereknél szerintem bonyolultabb megtalálni az ilyen hátsó kapukat. Úgyhogy még egyszer mondanám, hogy itt a bizalom a lényeg. Valós bizalmi légkört kell kialakítanunk itt Európában. Köszönöm. Dario Tambarono, EFDD, Ipari Szakbizottság. Salve, Presidente. Eh, sono Zulo. Üdvözlöm. Eh, biztos úr kollégámat helyettesítem itt. Nos, eh, biztos úr, az egységes digitális piacsal fog foglalkozni, egy különleges vetületre szeretnénk felhívni a figyelmét, mégpedig az internetre. Az internet nem csupán egy olyan hely, ahol értékesítenek, vesznek, adnak egy árut, vagy egy szolgáltatást, vagy egy szórakoztató tartalmat, hanem az internet olyan, mint a víz, vagy egy közjó, egy közhasznú jó. Az internet elengedhetetlen, amikor a polgárnak kapcsolatba kell lépnie a közhivatalokkal, a mindennapok eseményeihez, a kultúrához, a hírekhez hozzá akar férni. És azt kérdezzük ennek összefüggésben öntől, hogy kész arra, hogy kijelentse, hogy az internet egy közjó, amely a piac általános törvényei alól kivendő ennek kapcsán. Thank you. Köszönöm. Az internetnek nyitottnak és befogadónak kell maradnia, és természetesen az Európai Unióban meg kell védenünk a kulturális sokszínűségünket is, és úgy gondolom, hogy elég sikeresek vagyunk ebben az EU-ban. A kérdése arra is vonatkozott, hogy hogyan lehet irányítani az internetet. Én a sok résztvevős modell híve vagyok. Mint tudják, a világ sok országa szeretné megváltoztatni a jelenlegi modellt, kormányközi modellre akarja váltani. De én azt gondolom, hogy ezt a sok szereplős modellt, ahol minden érintett bevonásra került, nem kormányzati szervezeteket is ideértve. Hmm, szóval nem gondolom, hogy jó ötlet lenne, hogy az internetet inkább kormányközi módon igazgassuk. De azért némi módosítást lehet eszközölni. Szerintem ma egyes országokban nem annyira foglalkoznak a internet igazgatásával, és az EU szerepe is lehetne nagyobb ebben. Utolsó 15 kérdés következik. Szefanics kollega, MKO, EPP. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos jelölt úr, nagyon örültem, amikor a bevezetőjében az elektronikus aláírásról is szólt. Én személyesen úgy gondolom, hogy az e-aláírás kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy sikeresebb, hatékonyabb lehessen az elektronikus szolgáltatásokra milyen intézkedést tervez annak érdekében, hogy az elektronikus aláírás jelenlegi eljárása egyszerűbbé váljon a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdését. nem is igazán udvarias, hogy már megint az általam legjobban ismert ország példáját mondom, az észt állampolgároknak nagyon magasan védett digitális személyazonosságot adtunk, és az egyetlen egyszer elvét vittük be a 2007-es törvénybe, és ma már mindenki használja Észtországban az elektronikus aláírást. 2002-től 175 millió digitális aláírás készült, pedig csak 1,3 millió a lakosság. A digitális aláírás használatával évente egy munkahetet tudtunk megsporolni, a GDP 2%-át, mondjuk a védelmi kiadásokat tehát egyszerűen az elektronikus aláírással annyit spóroltunk, hogy az elég a védelmi kiadásokra. Az Európai Unióban is van ilyen irányelv már, eh, rendelet alapján a digitális személyazonosságot kölcsönösen eh, kell elismerni bizonyos eh, szabvány alapján, és úgy gondolom, hogy ez egy ragyogó előrelépés, ami lehetővé teszi az összes EU tagállamban az elektronikus aláírás mindennapi, hétköznapi használatát. Köszönöm. Vazsené Vászemi SDMK. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos jelölt úr. Ez a parlament már többször hangsúlyozta a digitális gazdaság kiteljesítése munkahelyteremtést jelenthet, de a digitális piac ne csak a fogyasztók, hanem ne csak a vállalatok, hanem a közhatalom számára is lehetőséget jelent, európai nemzeti és helyi szinten is. Az adminisztrációkat modernizálni kell, és jól teljesítő online szolgáltatásokat kell kialakítani. A vállalatok, az állampolgárok ezt e, várják. Hallottam a bevezetőjében, hogy erre bíztatná ön is a közigazgatásokat. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a az adminisztrációk e, modernizálása, digitalizálása, az elektronikus kormányzás kiteljesedjen a szakképesítések elismerésénél is konkrétan lehetne ezt használni. Így a szolgáltatások szabadon mozoghatnának ugyanolyan színvonalon, a fogyasztókat is lehetne védeni. Milyen konkrét intézkedést tervez tenni? Az elnök elveszi a mikrofont. Thank you. Köszönöm. Már mai napon volt szó több példáról is, hogy milyen lehetőségek lennének, de először is egy példát kellene adnunk az állampolgároknak, a tagállamoknak arra, hogy hogyan lehetne felhasználni az e-kormányzást, elektronikus kormányzást. Ezek az internet alapú szolgáltatások, közszolgáltatások hasznosaknak kell lenniük valamennyi állampolgár számára. Amennyiben az emberek kedvelik ezeket, akkor előbb-utóbb elkezdik használni is ezeket. Megint csak Észtországra tudok visszautalni. Amikor megvalósítottok például az elektrikus adóbevallást, az első évben rendkívül népszerű volt az emberek körében, mert amikor megcsináltuk azt az adóbevallást, akkor az emberek csak adófizetők voltak, és be kellett vinni az adóhivatalba papíron, és nem fizet, nem bíztak a postai szolgáltatásban. Biztosak akartak lenni abban, hogy nem hibáztak, amikor a bevallásokat elkészítették. Most viszont át dolgoztuk, a, illetve már előre kitöltött rovatok vannak az adóhivatalon, a, és akinek csak egyetlen egy jövedelem forrása van, annak 30 másodperc, hogy beéri az adatokat, de mások számára lehet, hogy 3 vagy 5 perc alatt ki tudja tölteni az egész adó bevallását, és biztos lehet abban is, hogy nem követett el hibát, mert senki sem ö, ö, fogja börtönbe csukni, vagy ö, mert a biztosak lehetnek abban, hogy jól töltötték ki az adóbevallásukat. Tehát ez működik. Most már 96%-a, a, akik személyi, adó, jövedel, személyi jövedelmadó bevallást készítenek, az elektronikus módon ö, nyújtják be. Tehát ez jó volt, az állampolgároknak használják. Az Ipari Bizottságtól az ECR nevében következik a következő Tisztelt biztos jelölt úr, nagy örömömre szolgál, hogy a digitális belső piacot ki akarja teljesíteni. Hosszasan vitázottunk a Connecting Europe Facility-ről, ezzel is foglalkozott már ön erős megszorítások következtek be ezen a területen. Két projektet végül nem tudott az EU támogatni. Itt a gyors, szélesávú internetre vonatkoztak ezek a projektek, és az ázsiai országokhoz kívántunk ezáltal közeledni. A második projekt, ahol megszorítások következtek be, az a szélesebb internetet támogatta volna a vidéki területeken, tehát nem a nagyvárosokban, hanem ott, ahol a piac nem teszi lehetővé a széles támogatás elnyerését. Hogyan óhatja ön a jövőben ezeket a programokat támogatni, hogy nem menjenek veszendőbe? Thank you. Köszönöm. Igen, sajnos nincs elegendő pénzünk ahhoz, hogy az egész Európai Uniót le tudjuk fedni megfelelő széles sávval és összekötetéseket javítsuk, megoldjuk. De vannak más forrásaink, van például egy Európai Beruházási Bank, a 2020-as évre nem csak a széles sáv, hanem egyéb kitűnő alapok is vannak a digitális fejlesztésre, és az európai strukturális alapok és beruházási alapok is ott vannak. Tehát vannak alapok, amelyeket amelyek szóba jöhetnek a széles sáv esetében is. De hogyha le akarjuk fedni az Európai Unió teljes területét, 100 megabájt per szekundumos széles sávval, akkor legalább 200 milliárd euróra lesz szükség ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Ez egy hatalmas összeg, de nézzünk meg más országokat az Egyesült Államokban, nem a központi kormányzat pénzét használják fel ahhoz, hogy a széles sáv legyen az országban, hanem a önkormányzati pénzeket használják, de más országokban, Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában főként azok az alapok építették fel a széles sávot, amelyek közpénzeket kapnak, dát az adófizetők pénzéből kapnak. Jörke Katainen alelnöknek össze kell állítania egy hatalmas beruházási csomagot, 300 milliárd euró értékben. Remélem, hogy a digitális célokra mi is fogunk kapni körülbelül 35 milliárd eurót ebből a csomagból. Ez még egyelőre nem világos, de már is osztjuk a pénzeket. Az emelő hatással meg lehet növelni eztnek a pénznek a haték kulcsokat, kb. 135 millióra, de sajnos kifutottam az időből. Jó, ezt majd egy kicsit később még megbeszéljük. Most pedig van Neuhelyzen az ITRE szakbizottságból. Köszönöm szépen. Hallgatva az ön válaszait, Anzipur, látszik, hogy az egyik olyan országból jön, ahol a digitális gazdaság a legfejlettebb úgy gondolom, és a kérdésem is, hogy a Európának a lakossága előregedőben van, és a történelemben még sosem volt ennyi idős ember. Ez nagyon sok új kihívást is jelent, például az egészségügyi rendszer számára. Milyen lehetőségeket lát e, politika területén, például ön támogatná-e az elektronikus re, gyógyszerírás, receptírást, ahogy ez egyes országokban működik, és hogyan tudja ezt elképzelni határon átnyúló megoldásban? Válasz, köszönöm szépen. Természetesen támogatom az e-receptírási megoldást. Svédországban, amikor bevezették az elektronikus receptírást, rendkívül ö, népszerű volt már a kezdetektől fogva. Ugyanezt történt Görögországban is, amikor bevezették, a, akkor megnövekedett 95%-kal használta a betegeknek az elektronikus recepteket. Az országban, ahol én élek, legjobban is élek, rendkívül bonyolult kérdésé vált az elektronikus recept. Tehát megfizettük, amint a kormány fizetett ezekért a megoldásért kevesebb, mint egy millió eurót. Egy millió eurót fizettünk ki, és természetesen technikai problémák vetődtek fel a bevezetés során. Azonban ma mindenki nagyon örül és elégedett az elektronikus receptekkel. Például a krónikus betegségek esetében nem kell állandóan elmenni a családorvoshoz, csak telefonál, és a személyigazolványával elmegy a bármelyik patikában, és megkapja a gyógyszerét. Működik, és az emberek életét megkönnyíti. Említette a lakosság előregedését is. Van egy hatalmas terület, az úgynevezett ezüstgazdaság, ahol a digitalizálás csodákat tehet. Egyszer majd az Európai Unió hálózatában is fog működni az elektronikus receptrendszer. Az utolsó kérdés Éva Panova a néppártól, Imko. Köszönöm szépen, itt ülök önnel gyakorlatilag szemben. Ahogy hallottuk és ahogy tudjuk, az ön hazája Esztóni, Észtország e, sikertörténet az elektronikus kormányzásban. Az én hazám, Bulgária e, rendkívül alacsony volt a szavazók száma, azért, hogy ezt megváltoztassuk, nem csak a ö, politikán kell változtani, hanem az is, hogy ö, részvételi demokrácia irányába mozduljunk el. Az egyik prioritás számomra, a digitális belső piac létrehozása, és úgy gondolom, hogy az ITC segítheti az átláthatóságot, elszámoltathatóságot és a hatékonyságot is. Egyetérte ön abban, hogy az elektronikus szavazó rendszer az segíti a részvételt a politikai folyamatokban. Az Európai Bizottság kellene adnia a támogatást és ösztönöznie a tagállamokban ezeket, és milyen konkrét lépéseket tudna elképzelni az elektronikus kormányzati szolgáltatások területén válasz. Köszönöm szépen. A szavazórendszer és a szavazás ezek nemzeti ügyek, és a alelnök jelentként én nem szeretném azt mondani, hogy minden tagállamnak elektronikus választási rendszert kell alkalmaznia. A nemzeti kormány feladata, hogy eldöntse ez, de én, jó magam, természetesen én nagyon támogatom az elektronikus választásokat. Első alkalommal abban az országban, amelyet én legjobban ismerek, ez 2005-ben volt, mindenütt lehetővé tettük az országban, hogy elektronikusan szavazzon, aki akar az önkormányzati választásokon, és mindössze tízezren vállalták akkor az elektronikus szavazást. De még egyszer, ezt már sokszor elmondtam, ez bizalmi kérdés. Ha az emberek megbíznak valahol az interneten, a, akkor hogyha pénzükben, pénzüket kezelő bankban megbízik, akkor az interneten szavazni is hajlandó. Az elmúlt Európa parlamenti választáson már a szavazatoknak az egyharmada elektronikus szavazáson, elektronikus szavazórendszeren keresztül érkezett. Biztos vagyok abban, hogy több lehetőséget kell adni arra, hogy az emberek a közéletben is részt vegyenek. És azok az, az országban, amit legjobban ismerek, nem csak a fiatalok, az idősebbek is az én hazámban nagyon jól ismerik a számítógépet, tudják kezelni, és szavaznak elektronikusan. Köszönöm. Sergio Gutiérrez, Piretto Imco SND. Buenas noches, señor vicepresidente Signado. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó estét kívánok, biztos úr, alelnök úr beszélt a stratégiáról a digitális piac érdekében. Nos, ez egy rendkívül lehetőség alelnökként, hogy az Európai Bizottságon belül kollégáival koordinációt folytasson ezen a területen, hiszen mindenki a saját konkrét dolgozik. A konkrét kérdést illetően az a tény, hogy csupán 14% a KKV-knak folytat az interneten értékesítési tevékenységet. Ez bizonyosan egy problémát le- jelent. Tud-e ön valamit tenni? Tudja jobban finanszírozni a KKV-kat, hogy jobban hozzáférjenek a digitális piachoz, esetleg regionális vagy európai alapok felhasználásával, hogy a KKV-k számára ezen hozzáférést megkönnyítsük. A második kérdés gyakran új problémák jelent jelentkeznek, például az esélyegyenlőség a digitális területen. Hogyan akarja csökkenteni a szakadékot, amely a nemzetékek között tettünk, vagy a vidéki és urbános területek között, hogy a digitális szakadék ne képezzen egy további diszkriminatív tényezőt. A harmadik dolog, a digitális piacnak versenyképesnek kell lennie, tehát a költségeknek ugyanazoknak kell lenniük egész Európában hogyan akarja ezt elérni a nagy társaságokkal, akik az internetes piacon működnek. Thank you. Yes, really. Köszönöm szépen. Igen, valóban így van, csak mindössze a KKV-k 14%-a értékesít elektronikusan. Ez a százalék valószínűleg azért ilyen alacsony, mert elaprózódott a piac. Nagyon nehéz határon átnyúlva értékesítve ezen a nagyon elaprózódott piacon. Tehát a, ö, foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Természetesen ö, hiány van a számítástechnikában jártas emberekben is. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Hogy többen legyenek képzettek számítástechnikailag. Ezt mondtam a bevezetőmben is. 2020-ra körülbelül 900 ezer betöltetlen állás lesz számítástechnikai területen, tehát már az óvodákban el kellene kezdeni. A a programírás, a kódolás tantárgy kell, hogy legyen az iskolákban, és átfogóbban több figyelmet kell fordítanunk a kreativitásra az iskolákban, mint ahogy ezt eddig tettük, mondjuk az elmúlt 10 vagy 20 évben. Mert napjainkban nincsenek határvonalak a tudományok és a művészetek között. Használhatunk regionális alapokat, szociális alapokat, annak érdekében, hogy létrehozzuk a digitális ágazatokat, és használjuk is ezeket az alapokat. Az élethosszig tartó tanulás egy olyan dolog, amit nagyon komolyan kell vennünk. Mert napjainkban az embereknek egyszerűen meg kell változtatni, többször kell szakmát változtatniuk az életük során. Most csak gyorsan befejeztem. Már, Már majdnem végzett. Kérem forduljon megint hátra, biztos erőt úr, mert Anna Maria Krácel fogja feltenni a következő kérdést. Köszönöm miniszterelnök úr, nagyra értékelem az elkötelezettségét, amit mutatott a digitális egységes piac előmozítása szempontjából egy dologra szeretnék rákérdezni. A bizottság egy harmadik egységes piac csomagon dolgozik hogy a digitálisan és fizikálisan értékesített termékeket egyaránt egységes piacon lehessen forgalmazni. 2015-re megvalósul-e ez? Aztán a roamingra szeretnék visszatérni, amire már más is rákérdezett. Az állampolgárok roaming költségeit ugye csökkentenék, de a tanács akadályozza ezt a szándékot. Volt miniszterelnökként, biztosként latba veti a tekintélyét, hogy a roaming költségek tényleg csökkenjenek, és a távközés egységes csomag elfogadásra kerüljön. A harmadik kérdésem pedig, nagyon röviden, a bizottság kultúráját készen megváltoztatni, hogy digitálisan gondolkozzanak a bizottságon belül, is. időnként a dereguláció jobb, mint a túlszabályozás a digitális piac előmozítása szempontjából. Köszönöm! I put those notes now. Na, egy csomó mindent felírtam roaming költségek. Azt gondolom, hogy Európában mindenki azt várja, hogy töröljük el ezeket a roaming többletdíjakat. Jó hír volt az emberek számára, amikor ezeket a felárakat a telefonhívások esetében csökkentették, és tudom, hogy egy sor távközlési cég tulajdonképpen örült neki, amikor már megtörtént a dolog. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság tette ezt a javaslatot, mármint a roaming díjak csökkentésére, és akkor a legtöbb távközlési cég még azt mondta, hogy ez káros lesz az üzletmenetüket tekintve, de a valóságban mi történt? Az történt, hogy az emberek elkezdték használni a telefonjaikat, amikor szabadságon voltak, meg külföldön jártak, vagyis nem a saját országukban tartózkodtak, és az történt, hogy a távközlési cégek alacsonyabb árréssel dolgoztak ugyan, de volumenben rengeteget nyertek. És valójában, ha nem is az összes távközlési cég számára, de a többségük számára végül is ez profitábilissá vált. Most az adat átvétel e, esetében e, is e, csökkentenénk a roaming díjakat. És megint azt mondják a távközési cégek, hogy ez őket tönkre fogja tenni. Én abban bízom, hogy az emberek sokkal többet fogják a jövőben utazásaik során használni ezeket az eszközöket. Magam is odafigyelek arra, hogy ne használjam külföldön az adatátvitelt annyira. Már megint gyorsan lejárt az időm, az SND-től Toyer úr teszi fel a következő kérdést. Asszony. Terikátor, jó. Köszönöm, biztos úr vissza szeretnék térni arra a témára, amely az internet kormányzásával kapcsolatos. A frakcióm a netsemlegesség mellett ezt egy rendkívül fontos témának tartja. Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van, akár ami az őrző szerepet illeti, akár mint az ellensúlyt az internet kormányzását illetően, különösen a nem kontinentális szereplőkkel szemben, akik gyakran korlátozni kívánják a fogyasztók választásait. Nos, hogyan kívánunk kötelezettséget vállalni, hogy az EU határozottabb szerepet játszi, játszon az ICAN-ban, azaz ebben az irányban, hogy az Európai Unió erőteljes támogatója legyen az internet azon kormányzásnak, amely a demokratikus értékeket és az európai érdekeket tiszteletben tartja. Aztán ott van a rádiófrekvenciák kérdése, az európai stratégia előrelépéseket érte el a területen, van egy lista, az inventárium, egy hatékonyabb felhasználása a frekvenciáknak, de ezek harmonizációjához az engedélyezések témáját is egy kicsit meg kell piszkelni, mert a tagállamok ezeket saját hatáskörükként nagyon féltékenyen védik. Tehát ezzel a témával európai szinten mindenképpen foglalkozni kell. Mit gondol ön erről a témakörről? Köszönöm. Thank you. Talking about the spectrum allocations... Köszönöm. A spektrum kiosztásnál természetesen maximális harmonizációra van szükség, de a tagállamok tudják, hogy a spektrum természeti erőforrást jelent. Vannak tagállamok, akik maximális pénzt szeretnének beszedni a spektrum kiosztás alapján. A 4G LTE szabványoknál egyes országokban majdnem 99%-os a lefedettség, 4G LTE lefedettség, most persze megint skandináv, balti államokról beszélek, más országokban a 4G LTE lefedettség nulla. Még el sem kezdődött a képítés, a spektrum értékesítési aukciókat nem tartották meg. Miért van ez így? Nyilvánvaló, hogy ettől csak nyílik a digitális olló vagy szakadék a tagállamok között. Tehát ugye szó volt arról, hogy vannak olyan helyzetben lévő cégek, akiknek nem érdekel fejlesztés. Nagyon erőteljes, nagyon hangsúlyos, domináns helyzetben lévő távközlési cégek még évekig szeretnék amortizálni a beruházásukat, annélkül, hogy új technológiába fektetnének, de most már az 5G-vel kezdünk foglalkozni. Ezek a szabványok szinte 10 évente váltják egymást. Úgyhogy maximális harmonizációra van szükség a spektrum allokációnál az Európai Unió szintjén, de jó magam az önkéntes alapú együttműködésben jobban hiszek, mint a hatalom használatában. Gunnar Höckmark. Köszönöm. Mindjárt a saját országunkat ismerjük legjobban, de az internetnek köszönhetően sokkal jobban ismerjük a világot, mint bármikor korábban. És hamarosan már ismernünk is kell, hogy mi történik a világban, mert ami a világban történik, nem sokára itt is meg fog történni. Szóval az emberek mind-mind figyelik az internetet, és a cégek, a politikusok is állandóan megdöbbennek, ami három éve még lehetetlen volt, ma már lehetséges, és nem azt kell meghatározni, hogy milyen szolgáltatások lehetségesek, hanem hogy hogyan lehet előmozdítani a lehető legjobb szolgáltatásokat. Tehát azt szeretnék kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb kapacitások, a legnagyobb sebesség jöjjön létre Európában. Ön szerint a jelenlegi célkitűzések elegendőek-e, vagy túl akar lépni ezeken? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a digitális európai ágendában szereplő célkitűzések elég ambiciózusa. Ez egész területét, illetve 50%-át 2020-ra lefedni 100 megabit per szekundumos sebességű internet szolgáltatással, elég ambiciózus, de a 700 MHz-et is használni kell digitális célokra, és ez igazából follow-up kérdés. Tudjuk, hogy a 700 MHz, ami a széles sávhoz szükséges, nagyon különböző mód, ö, célokra használják ezt a 700 MHz-es sávot ö, az egyes tagállamokban. Vannak olyanok, akik katonai célra használják. Vannak olyan országok, akiknek a nagy szomszédai okoznak bosszúságot. Az Európai Unió kívül nagy szomszédországok katonai célra használják a 700 MHz-et. a műsor szórásra használ egy sor EU tagállam 700 MHz-es frekvenciát. Tehát itt megint konszenzust kell találni arra vonatkozóan, hogy a 700 MHz-et hogyan lehet a lehető leghatékonyabban használni az európai állampolgárok érdekében. És persze azokban az esetekben, amikor mondjuk műsorszóróknak kell lemondani erről a frekvencia mm, sávról, akkor őket kompenzálni kell. Persze ez a tagállamok dolga, de megint csak nem lehet az erőt alkalmazni. Nagyobb harmonizációra van szükség, az ambiciózus célkitűzéseket pedig üdvözlöm. Köszönöm. Elnök, Petra Kapula Natri, ITRE, S és D. Itt vagyok középen. Én most nem finnül fogok beszélni, már hallottunk finn hozzászólást, hanem angolul a digitális piac fejlesztése a gazdasági növekedés előmozdítója lehet. Van erre politikai szándék, örülök, hogy ön is szívesen foglalkozik vele, de technikai feltétele is van, az 5G-re szükség lesz, a szélesebb, még szélesebb kell, hogy legyen, képeket, e-maileket, videókat kell, hogy tudjunk küldeni, stb. a 3G-nél Európa ö, úttörő szerepet játszott, a 4G-nél viszont le vagyunk maradva. Ön szerint Európa az 5G-nél milyen szerepet fog játszani? Ö, elő tudja mozdítani egy olyan infrastruktúra képítését, ami az európai innováció és vállalkozás előmozdítója, vagy mozgató rugója lehet, így munkahelyek jöhetnek létre Európában is. Köszönöm! Tudom, hogy minden finn, meg hát minden észt, meg mások is a, a, büszkék arra, hogy 1981-ben már létrejött az 1G. A 2G igazi sikersztori volt az Európai Uniónak. De még egyszer mondom, a finnek és a svédek ebben vezető szerepet játszottak. A 4G lemaradását az 5G-nél kell behozni. Akkoriban Európának vezető szerepe volt a világban, hogyha akkor vezető szerepe volt, akkor 2020-ban, amikor valószínűleg elkezdjük használni az 5G-t, miért ne lehetne? Most nincs semmilyen kormányközi megállapodás az 5G-ről, de a tudósaink, mérnökeink és szerintem politikusaink is dolgoznak már az 5G-n. Bízom benne, és azt várom, hogy az 5G többet foglalkozik majd a hatékonysági kérdésekkel, azzal, hogy a spektrumot hogyan lehet sokkal hatékonyabban felhasználni, hogyan lehet az energiát takarékosabban, hatékonyabban felhasználni. És, és itt nem csak az akkumulátorokra gondolok, hanem az energiafogyasztás a mobiltelefon távközlési szektorban növekszik. Olyan kérdések ezek, amelyekkel már ma el kell kezdeni foglalkoznunk. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó öt kérdés következik. EPP Itre, Ed Sander kollega nő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos erről túl itt vagyok. Tehát az internet óriásai nem igazán fizetnek adót Európában, mert nagyon bonyolult a felépítésük, illetve az európai jogszabályokban hézagok vannak. Tudom, hogy az előző bizottsághoz fordultak ezzel a kérdéssel, és szakértői csoportot hoztak létre a digitális adóztatásról. Három kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban önnek. Ön szerint az elfogadható-e, hogy ekkora legyen a szakadék a külföldi internetes óriás cégek bevételei és európai adóbefizetésük között, milyen intézkedést tervez annak érdekében, hogy az ilyen dömpinget kiküszöbölhessük, végül pedig a digitális szolgáltatások megadóztatása mellett van-e azon tagállamokban, ahol a szolgáltatásokat nyújtják. Köszönöm. Köszönöm. Hát igen, az adózás nagyon érzékeny kérdés ma. Egyes globális cégek nagyon agresszív adópolitikát követnek. Ezek a politikák nem törvénytelenek, csak a különböző tagállamok különböző kedvezményeit mazsolázzák ki, és így igazából általánosságban és összességében az EU esik el bevételektől. Úgy gondolom, hogy nem szabad azonban alul becsülni a közvélemény szerepét, a nyilvánosság szerepét. Nyilvánosságra kell hozni azt, hogy egyes cégek hogyan állnak hozzá az adózás kérdéséhez. És én teljesen biztos vagyok benne, hogy az adófizetők reagálni fognak erre. És biztos, hogy negatívan ö, fognak reagálni azon cégek tevékenységére, akik ilyen agresszíven agresszív adózási politikát folytatnak. Az adó megkerülés is létező jelenség, ezzel is foglalkozni kell, és még egyszer mondom, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében a biztos kollégáimmal együtt, Pierre Moszkovici kollégámmal együtt, az adóelkerülés felszámolása érdekében. És én támogatom a konszolidált egységes vállalkozási adóalap kialakítását is. Ez több lehetőséget biztosítana a kis és közepes vállalkozásoknak, hogy tisztességes adófizetőként cselekedjenek, működjenek. Köszönöm. Jó, akkor Lechtfried. Bocsánat. Leichtfried a Liebe szakbizottságtól, a szocialisták. Köszönöm elnök asszony, kiváló, az utolsó kiejtés kiváló volt. Sokkal jobb, mint ahogy mások szokták ejteni. Biztos jelölt úr, szeretnék visszatérni az adatvédelem kérdésére. Talán utoljára ezen a meghallgatáson van két kérdésem, van egy általános, meg egy nagyon szakkosított jellegű általános kérdés. Az adatvédelem nagyon tág terület, nagyon sok mindenre kiterjed. Hogyan lehet olyan jogi keretet kialakítani, hogy hogy az összes területen figyelembe vegyék mindig az adatvédelmet. A másik kérdés, a konkrét kérdés, nagyon figyeltem arra, amit mondott. Azt mondta, hogy a az adatvédelem és a kereskedelmi érdek között egyensúlyt kell kialakítani. Én nem gondolom, hogy itt egyensúlyt lehetne kialakítani. Az adatvédelem ez egy abszolút szükségszerűség. Ön tényleg úgy gondolja, hogy egyensúlyra kell törökedni, illetve e, önnek is e, vannak e, olyan határvonalai, amiket nem lehet meghaladni, mert az adatvédelem mindennél fontosabb bizonyos esetekben? Számomra adatvédelem abszolút értéket jelent. Ez az alapja minden digitális megoldásnak. Hogyha az adatok nem kapnak megfelelő védelmet, nem elég biztonságosak, akkor nincs üzlet. Az emberek nem fogják ezeket az internetes közszolgáltatásokat sem igénybe venni, hogyha nem bíznak az adatvédelemben. Tehát ez alapvető szükséglet az adatvédelemnek elsőrendű prioritásként kell szerepelnie. Elnézést, hogy ezt mondom, de mm, igazából korrigálnom kell azt, amit mondtam. Nem hiszem, hogy egyensúlyt lehetne üzleti érdekek és adatvédelem között találni. Igazából a kutatási érdekek és az adatvédelem között lehet egyensúlyt találni. Ez, ez fontos. Beszéltünk itt az elektronikus vagy internetes egészségügyről, szövegbányászás, adatbányászás, kutatási tevékenység nagyon fontos és nagyon hasznos lehet. Egyes országokban, például Egyesült Államokban van rá mód, hogy adatbányászást, szövegbányászást végezzenek, Japánban is lehetővé teszi ezt a törvény. De mivel az Európai Unióban nagyon fontos a szellemi tulajdon, ez szinte lehetetlennek minősül. Olyan megoldást kell találni, ami lehetővé teszi a kutatóintézeteknek, egyetemeknek, hogy adatbányászást és, és szövegbányászást végezzenek. Köszönöm. EPP Libe szakbizottság, Porni úr. Tisztelt biztos jelölt úr, a horizontális megközelítés kulcsfontosságú a digitális stratégiánál szinergiákat találni, alapvető fontosságú ezen a piacon adatvédelem, nagy adatfejlesztés, nyílt adathozzáférés és adatbiztonság összességében egyensúlyra van szükség a e, vállalkozási lehetőségek és az állampolgári jogok között. Bizalomra van szükség, de nincs szükség felesleges terhekre. Olyan légkörre van szükség, ahol az adatokat újra fel lehet használni, és nem kell értük újra fizetni. Szabad, biztos hálózatokra van szükség, a kiber fenyegetésekre viszont választ kell adni. Hogyan kívánja a koordinált politikát megvalósítani a digitális stratégia alapján, és hogyan akarja meggyőzni a tagállamokat, hogy nyitottabban kell hozzáállni az új szabályok megalkotásához, és kötelező megoldásokra is szükség van, például az adatvédelemnél, a biztonságnál és az adatok megosztásánál. Köszönöm. Uh, thank you very much for, for your question. Köszönöm szépen a kérdését. Mai napon sokszor is beszéltünk már az adatvédelemről, a biztonságról, és nem szeretném ismételni magamat. Említette a nyílt adatokat, és úgy gondolom, hogy mindezek az adatok, azok az adatok, amiket közpénzzel szednek össze, azoknak nyílt adatoknak kell lenniük, nem kereskedelmi felhasználásra, de még akár kereskedelmi felhasználásra is lehetséges valamilyen korrelációt találni a nyílt adatok között, és olyan felhasználást, ami valóban hasznos a társadalom számára. A világ egyre inkább adatvezérelté válik, az ágak is egyre inkább adatra épülő iparágak. Például vegyük csak a ipart, 40%-a digitalizált módon üzemel. Most már azt lehet mondani, hogy egy aut- az autóiparban tulajdonképpen egy adatipar működik. Vagy vegyük például a gyógyszeripari vállalatokat. Nem vegyészetről van ma már szó, hanem adatiparról napjainkban lehetséges előre megmondani, megtervezni egy bizonyos struktúrát, molekulákat, amik eh, bizonyos konkrét tulajdonságokkal rendelkeznek, anélkül, hogy vegyészeti eszközöket használnának. Mindössze adatokat és számítástechnikai tudást kell eh, felhasználni. Az adatvédelem ismétlelten az alap minden nagyon gyors fejlődés, ami van a társadalomban és az iparban. Köszönöm. Szilvia Costa a Kulturális Bizottságból. Köszönöm. Elnök asszony olaszul fogok szólni. Ansip úr, a Kulturális Szakbizottság elnökeként kérdezem, hogy a digitális egységes piac végrehajtása során megpróbál-e majd a kulturális tartalmak sajátosságaival számot vetni az audiovizuális szolgáltatókra tekintettel. Nagy erőforrásunk a kulturális sokszínűség, ekközben garantálni kell a versenyképességet és az új munkahelyeket is. Számunkra mindez azt jelenti, hogy sürgősen felül kell vizsgálni integrálni az európai irányelvet, amely a médiával, a szolgáltatá, audiovizuális szolgáltatásokkal foglalkozik, hiszen itt a hálózata nem foglalkoznak, és az európai szerzői jogot úgy szintén, hogy létrejön a szükséges egyensúly a kultúrához való hozzáférés, illetve a szerzők megfelelő javadalmazása között kérdés az, hogy milyen lépéseket kíván ezzel kapcsolatosan konkrétan tenni. Nagyra becsültem a szett, azzal kapcsolatosan, hogy szükség van adó, ügyi szabályokra az internet kormányzását illetően, ugyanakkor itt felvetődik a szabályozás problémája is, hogy a domináns pozíciók elkerülhetőek legyenek a kulturális tartalmak felhasználását illetően azok, akik nem ruháznak ebbe be, gyakran szerzőjogokat önkényesen használják, és parazita módon alkalmazzák a kulturális tartalmakat. Köszönöm. Köszönöm szépen, és elnézést. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés volt, ezért nem szakítottam meg, mert túlépte az idejét. Válasz. Köszönöm szépen. A kulturális sokszínűség az Európai Unióban olyan dolog, amire büszkéknek kell lennünk, és védenünk kell a kulturális sokszínűséget az unión belül. Az autovizuális eh, ágazat és a kulturális eh, ágazat eh, körülbelül 20%-át hozza létre az Európai Uniós GDP-nek. Ez, körülbelül, ez azért egy jelentős összeg, akkor, amikor csak gazdaságról beszélünk, de a, mégiscsak a kultúra önmagában az alap. a magas szintű szolgáltatások nem követik például a ö, szerzői jogi szabályozásokat, sok esetben nem is képesek rá mert a struktúra azok, amelyek az nem teszi lehetővé, hogy azt a típusú eszközt alkalmazzák. Természetesen egyensúly hiány van, például a tele, távközlési vállalatok és a legmagasabb szintű szolgáltatások között, és szerintem meg kell találni a megfelelő modelleket, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni. Jelenleg a telekom vállalatok felelősek, például a, ők foglalkoznak a széles sávú hálózatokkal, de a legmagasabb színű a top szolgáltatások ezt egyszerűen nem tudják ezeket a hálózatokat használni, és nem is hozzák ezeket a hálózatokat létre. De megint csak kultúrához visszatérve támogatni kell a kreatív ágazatokat, és támogatni kell a filmiparunkat, a mozikat, mert a kulturális sokszínűséget meg kell védeni az Európai Unióban. És az utolsó a hozzászóló listán Sabine Verheyen a Kulturális Bizottságtól. Tiszt Biztos előtt úr globális megközelítésről beszél a digitális piac potenciáljait erősítendő. A kulturális ágazatot illetően hogyan kíván eljárni, ami a kultúra kettős jellegét illeti, hiszen ez egy gazdaság és ugyanakkor társadalmi jó is. Hogyan akarja konkrétan az egyensúlyt létrehozni ezen két oldal, tehát a társadalmi és a gazdasági oldal között, és konkrétan a növekedő kihívást hogyan kívánja kezelni a digitális piacon belül a médiát illetően, már ami a különböző szabályozási környezeteket illeti hogyan akarja a földrajzilag fragmentált struktúrában a szerzőjogokat jogokat érvényesíteni. Thank you. Köszönöm szépen. a kulturális, a digitális kultúra ez nem igazi valóság, ez egyszerűen hazugság, mert vannak olyan példák, nagyon jó példák, ahol az együttműködés, a digitalizált világ és a kultúra között valóban működik. Van olyan websájtok, amelyek minden Európai Uniótól hozzáférhetőek, és az európai kulturális értékeket lehet élvezni. Több mint 20 millió ö, objektum jelenik meg, digitális pedig az európai kultúra előmozdítása mondjuk a digitális könyvtárakon keresztül valósul meg, vagy digitális múzeumokon. Tehát a digitalizálás segít előmozdítani a kultúrát, és segít a kulturális örökség védelmében. Ahogy mondtam a az indít, a nyitó beszédemben felülvizsgálat alá kerül a copyright szabályozás, és különösen a területiség elvei kerülnek felülvizsgálatra, ugyanis ezek elavultak. Régi módi szabályozás a jelenlegi. De végül a balra utalnék csak. Mint állampolgár régebben fizettem Észtországban a fociért, de itt Belgiumban nem tudom ugyanazt a tartalmat elérni. Miért? Még a ö, televízió hírprogramjaihoz sem férek hozzá, azért, mert az hírprogramot lekódolták. Ez szerintem nem tisztességes, el kellene fogadni és megszüntetni ezt a földrajzi alapon történő blokkolást, független attól, hogy kulturális területről vagy sportokról van ez szó. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönjük a biztos jelöltek az összes választ, és köszönjük a nagyon sokféle kérdést is, amely a négy különböző szakbizottság képviselői tettek fel. Biztos jelölt úr most 5 percben van alkalma, hogy összefoglalót mondjon, és reagáljon, ezt követően majd én mondom el, hogy mi következik. Tehát 5 perc. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági képviselők, és köszönöm az összes feltett kérdésüket. Az elmúlt néhány hét alatt találkoztam valamennyi ö, politikai frakcióval és szakbizottsági koordinátorral is. Ezek a tárgyalások sokat segítettek abban, hogy a lényegi kérdésekre koncentráljak, amelyeket bevezetőmben körvonalaztam. A digitális ágazat egyre fontosabb szerepet játszik a munkahelyteremtésben, a beruházásokban és a növekedésben. A számítástechnika és a digitalizálás mindenütt jelen van napról napra fejlődnek, és Európának lépést kell tartania ezzel amennyiben engem megerősítenek alelnökként, és hogy hozzak létre egy egységes európai digitalizált piac, számomra prioritás lesz, úgy, ahogy ezt a a Juncker elnök úr is felvázolta a céljai között. Ez nem csak abban fog segíteni, hogy a gazdaságunk fellendüljön és több munkahely jöjjön létre, javítani fogja az állampolgárok mindennapjait is és az európai vállalatok versenyképességét a digitális korban ez azt is jelenti, hogy Európa digitális környezetét ösztönözni kell, segíti a jogbiztonságot és azonos feltételeket biztosít mindenki számára. Ez jelenti ugyanakkor a bizalomépítését az online világban, azzal, hogy megerősítjük a kiberbiztonságot, illetve jobban védjük a magán és a kereskedelmi adatokat ez azt is jelenti, hogy sok akadályt le kell bontani, amelyek jelenleg még akadályozzák az igazi digitális piac érvényesülését. Úgy gondolom, hogy a digitális belső piac az jó lenne a vállalatoknak és az állampolgároknak, valamennyien szeretnék. A gyors, nagysebességű kapcsolat, a korlátmentesség, határok mentessége és egy közös, egységes infrastruktúra ad cél. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a várakozásoknak és elvárásoknak, amennyire csak lehet átláthatóan kívánok dolgozni. Konzultálva, partneri kapcsolatban, és a kölcsönös bizalom építés légkörében folyamatos párbeszédet kívánunk folytatni valamennyi érintett szakbizottsággal. Köszönöm. Tisztelt biztos erőlt úr, még egyszer szeretnék köszönetet mondani egy ilyen hosszú megpróbáltatásért, hogy az elmúlt néhány hétben ön sokat készült, és rendkívül sok mindenre kellett kitérnie a kérdésekre adott válaszoknál. Nem csak ebből a bizottságból érkezett kollégák, hanem a parlament minden képviselője úgy gondolja, hogy a digitális gazdaság nagyon fontos, és a digitális terület a jövőben minden tevékenységünket érinteni fogja. és ezeket a kihívásokat fel kell vállalnunk annak érdekében, hogy biztonságos digitális világ alakulhasson ki. Holnap fogjuk az értékelést elvégezni, csak ez után következhetnek az online fórumok, hiszen ma volt az igazi hivatalos nyilvános meghallgatása önnek. A három érintett szakbizottság koordinátorai holnap délelőtt 11 órakor ülnek össze, és ez előtt még az IMCO szakbizottság koordinátorai egyeztetnek, a 6Q2-ben pedig sor kerül tehát a koordinátorok egyeztetésére. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok!